Point 12, the exchange of views with uh, Mr. Timmermans. Um, a 12-es napi rendi pontot március 22-ére halasztottuk, 17 óra 30 egy új um, pontot fűztünk hozzá 13-asat. Uh, a Schengen a kimegvalósítására vonatkozó tanácsi állásfoglalás. Uh, ez csak egy rövid félórás ülés lesz, sajnálatos módon a délután folyamán, és melóra jelentéstevőt nincsen ellenvetés a napi rendi pontokkal kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük a módosított napi rendet. Horvátul és Gélikül nincsen tolmácsolás, sajnálatos módon a jelentés levő kinevezése kapcsán meg kell említsem azt, hogy Grisbeck asszonyt megválasztottuk, mint új ALDE koordinátort. Gratulálunk neki mindehez. Lenárc úr a képviseletében megkaptam Schengen információs rendszer témáját Kréli úr, Éperti képviselő a sis témája, és Kéli úr, Koelő úr két eh, sis es jelentést is kapott, Griszbek asszony, a eh, foglalási parancs befagyasztása vonatkozó eh, rendelet köcsös elismerése, Ernst úr, a személyes adatok továbbítása az Európai Uniós intézményeitől, lorestinus szocialista jelentéstevő, a magánszféra védelme, személyes adatok védelmet, védelme az elektronikus kommunikációban, Meló népet, a Schengeni közösségi joganyag megvalósítása a sis ben Horvátországot illetően, és véleményt kapott Ézek úr az ELDE képviseletében 2018-as költségvetésű, illetve a 2015 es költségvetés tervezet a témája. Ezeket a koordinátorok el tudják fogadni, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A hármas pont, a delegált és megvalósítási jogi aktusok. Ez egy olyan jelentés volt, amelyre a 98 2013-as rendelet vonatkozik, a robbanóanyagok prekurzorai a téma. Ha a parlament nem akar, akarja a kompetencia delegását meghosszabbítani, akkor 2017. december 1-ig van idő a munkához bizottságnak, parlament és a tanács felé szeptember 2-ig 2017 mert 2-áig kell jelentést készítenie. Ami a jogalkotási módosításokat illeti a rendszer harmonizálásra, a jelentés minden kiterjed, a szakmai alkalmazók, felhasználók esetében, illetve a listán nem szereplő robbanóanyag prekurzorok a téma. 14 per 2-es cikke értelmében a bizottságnak jelentést kell készítenie 5 éves időszakra, 2013. március 1 -e és 2017. június 1-ig kell megszületni ennek a jelentésnek legkésőbb. Négyes pont, szavazunk 12 óra 25-kor, mindenki készítse elő a szavazókártyáját. De a hármas napi rendi pont következik módosított formájában. A Dublini jelentésnek témafelelőse, eh, ez Cecil Wikström, eh, jelentéstevő. A közös eh, európai menedékjogi rendszerben az elmúlt év májusában a bizottság javaslatot készített a Dublini 3-as rendelet módosítására. Mielőtt megadom a szót a jelentéstevőnek, Cecilia Wikström asszonynak, hogy mutassa jelentés tervezetét, emlékeztetnék arra, hogy egy átdolgozási folyamatról van szó Éppen ezért a kodifikált részekre vonatkozó módosításokat alá kell támasztani. Ha ez nem történik meg, akkor nem befogadhatóak a módosítók. Tehát ez egy rövid technikai tájékoztatás volt, nagyon fontos ez a jelentés, és meg is adom a szót Cecil Wikströmnek, a jelentéstevőnek hogy mutassa be a jelentés tervezetét Cecília parancsolt édeszó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt gondolom, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az elmúlt években a Dublini rendszer teljes mértékben összeomlott, tulajdonképpen soha nem is működött abban a formában, ahogy ezt tervezték. A jelenlegi rendszer frontvonalas tagországokra túlságosan nagy terheket ró, túl bonyolultak a szabályok, és amikor az Európai Unióba belépnek a menedékjogot kérők, nem szeretnek regisztráltatni magukat, éppen ezért csempészek től válnak függővé, és a tagországok attól tartanak, hogy később ők lesznek felelősek a menedéki jogi kéremek elbírálásáért. A bizottsági javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a mm, rendszert átgondoljuk, a korábbi Dublini rendszert. Azt gondolom, hogy Lehetőség van arra, hogy szervezette és robusztus menedékjogi rendszert alakítsunk ki Európában, de ehhez szükség van arra, hogy mindannyian bátrak legyünk, és vizsgáljuk meg a legújabb megoldásokat. És másszon ki mindenki a lövészárokból. Egy dolgot tisztázni kell. Nem lehet a kompromisszumokat fellazítani a kompromisszum érdekében hiszen ez nem fogja megállni a valóság próbáját. Tehát fontos, hogy ez a gyakorlat befejeződjön, és most helyesen járjunk el. Négy eh, pontot emelnék ki a jelentésemből. Először is minden egyes tagországnak részt kell venni a rendszerben menedékjogok kérők befogadása nem maradhat csak néhány tagország felelőssége. Második megjegyzés, a külső határok megfelelő kezelését vissza kell állítani. Ez azt jelenti, hogy a frontvonalas tagországoknak minden egyes szemét eh, jegyzékbe kell vennie, aki menedékjogot kér, és megfelelően meg kell védeniük az Európai Unió külső határait. Harmadik megjegyzés másodlagos mozgásokat be kell szüntetni a menedékjogot kérők esetében, de nem kérhetik szabadon, hogy hova távozzanak, és a legális státusz kialakítása rende, szokványos rendszerben kell, hogy maradjon. Nem lehet jó kézagukat meghagyni. És az utolsó megjegyzés nagyon fontos, hogy bízzanak a kérelmet benyújtók ebben a rendszerben. Jobban kell őket tájékoztatni korai szakaszban, megfelelő jogi védzáradékokat kell kialakítani, a kiskorúakat és az érzékeny csoportokat meg kell védeni, azért, hogy ők gyorsan hozzáférhessenek egy jogi folyamathoz, eljáráshoz. Ezek kulcsfontosságú elemek. Szeretnék a jelentésemben a konkrét javaslatokról beszélni. Először is a szolidaritásról, illetve a korrektív allokációs mechanizmusról néhány tagország, és ők ezt számos alkalommal el is mondták nekem, szeretnék azt, hogyha adhok intézkedéseket hozna a e, tanács, sem szeretnék a relokációs rendszerben kötelező érvényű célokat teljesíteni. Ez soha nem fog működni. A korábbi évek politikája pont ezen bukott meg. Szeretnék erre egy példát mondani. Az átmeneti védelmi irányelv az egyik, és a korai riasztási mechanizmus sohasem került használatra 2015-ben. Ehelyett azt láttuk, hogy számos sürgősségi döntés született az áthelyezésekről olyan esetben, amikor a tagországok nem tudtak néhány menedékjogot kérőt, amelyben megállapodtak áthelyezni egyik tagországban másikba. Tehát itt adhok rendszerek, adhok döntéseken apoló rendszerek alakultak ki, és úgy érzem, hogy ez bukása van ítélve a jövőben is. Tehát fontos, hogy tanuljunk a múlt hibáiból. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a következő Dublini rendszer is meg fog bukni. Kedves kollégák, én attól tartok, hogy a Schengeni rendszer nem fog túlélni, hogyha ezt mind megengedjük ez pedig komoly. Amire most szükség van, ez egy pragmatikus, automatikus és kötelező érvényű mechanizmus eh, a relokáció értekében olyan tagországokból történő áthelyezésre, amelyek túl vannak terhelve. Tehát a két relokációs határozat, amely 2015-ben született, fontos, hogy ezt egy olyan rendszerbe helyezzük, amely működőképes. Azt javaslom, hogy építkezzünk a tanácsi, a bizottság javaslatra a relokációt illetően a Dublin előtti befogadási procedúrát meg kell változtatni, hiszen ez a frontvonalas tagországokra túlságosan sok terhet ró. Azt javaslom, hogy vezessük be az egyszerűsített családegyesítési mechanizmust, amely lehetővé teszi a gyorsabb lehetőségét a családegyesítésnek, anélkül, hogy komplikált eljárásokat indítana az olyan tagországokban, amelyek eddig ezt megakadályozták a család egyesítésnél. Ezen kívül egy könnyenebb megfelelő matching mechanizmust is javasolnék, amely lehetővé teszi tagországok számára azt, hogy a tagországok felelősséget vállaljanak, még akkor is, hogyha a szabályok értelmében egy adott tagország erre nem kötelezett a döntés, hogy elfogadnak egy menedékjogot kérőt vagy nem. Erről testmértékben a tagországnak kell döntenie. De a menedékjogot kérő saját érveit is felsorakoztathatja, például család egyesítés, hogy dolgozott egy adott országban, ismeri az adott nyelvet, a kultúrát, ott dolgoznak barátai, stb. stb. stb. Ezek olyan indikok lehetnének, amelyeket a 19-es cikke értelmében lehet megnevezni. Emögött az indoklás az, hogyha egy adott tagország tudja azt, hogy bizonyos számú menedékjogot kér a korrektív allokációs mechanizmus értelmében, akkor logikus lépés elfogadni ezeket a menedékjogot kérőket, olyan esetben, amikor ők kifejezetten kérik egy konkrét tagországba történő áthelyezésüket. Én bevezetek egy olyan lehetőséget is, amikor csoportosan is lehet regisztrálni, illetve szeretnék a menedékjogot kérni, hogy csoportosan reallokálják őket. Ez lehetőséget biztosítana arra, hogy barátcsoportként vagy mivel együtt utaztak, csoportként kerülhessenek egy másik tagországba. Ezzel megakadályozhatnánk azt, hogy megosszunk olyan csoportokat, akik együtt utaztak hosszú időn keresztül. Ez egyszerűsíteni az adminisztratív eljárásokat a tagországokban, például azzal, hogy limitálná azokat az eseteket és amikor nagyon sok nyelvre kell lefordítani a menedékjogi kérelmeket. Átmeneti rendszert is bevezetnék a disztribúciós kulcshoz. azokat a országok, akik menedékjogot, menedékjogot kérőket fogadnak az első öt évben, lehetőségeket kapnának a képzésre, megfelelő eszközök beszerzésére, és a közös felelősségvállalásból kivett részük az évek során csökken. Úgy érzem, hogy ez a rendszer fel lehetne, és lehetővé tenni azon tagországok számára az együttműködés, akik eddig nem különösen keresték a közös rendszer elfogadásának lehetőségét. Fontos, hogy a relokációs rendszer és a külső határok védelmének összekapcsolódásán. Számos tagország aggódik amiatt, hogy a korrektív allokációs modell csökkentené a frontonás tagországok lehetőségét abban, hogy megfelelkezzék a külső határokat. Én nem vagyok teljesen meggyőzve, eh, azért nem győz meg teljesen. Mindannyian kereshetjük a kompromisszum lehetőséget, én ezért vagyok ma Éppen ezért azt javaslom, hogy egy eh, sürgősségi fék alkalmazását tegyük lehetővé a korrektív allokációs mechanizmusban azon tagország számára, aki nem tartja a tiszteletben kötelezettségeit a külső határok védelmében illetve azon személyek regisztrálásának, akik a jurodak rendszerbe bekerülnek. Ami az optált lehetőségét illeti a relokációs mechanizmus elől, ezt javasolja a bizottság eh, 200 eurós díj mellett, ezt én töröltem, lehetővé tenném az EU struktúrás rendszeréhez, e struktúrás alapjaihoz. Ennek előfeltétele azonban a szolidaritási intézkedések teljes mértékű tiszteletben tartása lenne az előfeltétel. Remélem, hogy az EU-s alapokat, illetve a sűkösségi féket soha nem kell alkalmazni a gyakorlatban, a valóságban, hogyha egy megfelelő rendszert állítunk fel. A másodlagos mozgások a következő téma. Hogyha az Eurodagban nem regisztráltak egy pályázót, akkor jelenlegi Dublini rendszer mert nem lehet másik tagországba irányítani őket. Az az ország, ahova utaztak, szinte automatikusan felelőssé válik, és a kérvényező tulajdonképpen szabadon választhat a destinációt illetően. Ez a jelenlegi helyzet, és nagyon sok tagország elkerülte azt, hogy potenciális menedékjogot kérőket regisztráljon, azért, mert tudták azt, hogy ezzel felelőssé válnak értük. Én ezt teljesen megváltoztatnám. Tehát egy olyan kérvényező esetében, aki egy olyan tagországban jelentkezik, például Ausztriában, amelynek nincsenek külső Schengeni határai, meg lehet állapítani azt, hogy ők nem az égből szálltak le oda, hanem az EU-ba egy másik tagországon keresztül léptek be. Olyan esetben, ahol az első belépési tagországot nem lehet megállapítani, akkor Ausztria az én javaslatommal lehetővé tehetné azt, hogy a relokációs rendszerbe helyezze ezt a szemét, és ez a személy máshova kerüljön, anélkül, hogy Ausztria felelőssé váljon érte. Jelenlegi, a jelenlegi rendszer értelmében ugyanis ez a helyzet. Ez pedig megváltozna a többi változtatások mellett, az első belépési tagországban nem regisztrálás lehetősége megszűnne. A kérvényező számára világos lenne az, hogyha ő egy konkrét országba távozik, itt nem feltétlenül maradhat, hanem egy olyan tagországba küldik, ahol elbírálják a kérelmet, és a hatóságok számára világosra válna az, hogy attól, hogy valakit regisztrálnak az országukban, nem válnak felelőssé a kérvény elbírálásáért. Egyetlen feladat a kérvényezőnek, hogy maradjon abban a tagországban, amely felelős a kérvényért, illetve hogy tiszteletben tartsa az eljárásokat. Lehet, hogy ez egy kicsit keményen hangzik, de úgy érzem, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük azt, hogy a kérvényezők kitegyék magukat gerinctelen csempészeknek, illetve a kizsákmányolás áldozataivá váljanak a bizalom növelése érdekében. Egy belátható rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az emberek biztonságban érezhetik magukat. Az egyik legnehezebb kérdés a javaslatban a kísérlet nélkül érkező fiatalok kérdése, illetve kiskorúak kérdése. Mi mindannyian egy olyan rendszert szeretnénk létrehozni, amely ugyanolyan jól működik a kiskorúak számára. Én őszinte szeretnék lenni, és hangsúlyoznám azt, hogy nincsen tökéletes megoldás erre a kérdésre. Kísérlet nélkül kiskorúak esetében mi szerint elbírálják a kérvényünket abban a tagországban, ahova érkeztek, ezzel kitesszük őket a másodlagos mozgásoknak illetve a csempészeknek. És úgy érzem, hogy ezzel igenis kizsákmányolás áldozataiba tehetjük őket. Tehát a jelenlegi helyzetet nem folytathatjuk, ahol több ezer migráns gyermek tűnik el a rendszerben. Meg vagyok győződve arról, hogy a kísérlet nélküli gyermekek kis, kiskorok érdeke az, hogy a szociális hatóságok megvédjék őket, illetve megfelelő gondozást kapjanak, mi hamarabb. Azért, mert ha ők biztonságban érzik magukat, akkor nem vállalják eh, majd azt a kockázatot, hogy a csempészek kezébe tegyék sorsukat, illetve mások kezébe, akik eh, ki szeretnék őket zsákmányolni. Ezt a felelősséget vállalnunk kell, éppen ezért én egy olyan javaslatot eh, dolgoztam ki, amely materiális védzáradékokat is tartalmaz a kiskorúak számára, különösen a kísérlet nélkül kiskorúak számára a gyámok gyors kinevezése, a több disziplináris képességgel rendelkező tímek alkalmazása, azt gondolom, hogy a legjobb megoldás a gyermekbarát információ kialakítása, illetve a menedékjogi rendszerhez való hozzáférés abban a tagországban, ahol stabil, biztonságos környezetet teremthetnek számukra, ennek kulcsfeltöltele. Én a civil szervezetek tanácsát is figyelembe vettem ebben a kérdésben. Nagyon nehéz a feladat, de úgy érzem, hogy ez volt a, a lehető legjobb megoldás. Ennek a visszaütője az, hogy transferre szükség van, és nem választhatnak szabadon célországot. Itt szükség van arra, hogy minden egyes tagország jó minőségű befogadási feltételeket ajánljon fel a kiskorúak számára. És egy további pontot is meg szeretnék említeni, hogyha ez a rendszer a valóságban működőképes, akkor a menedékjogot kérők ezt tisztelben fogják tartani, ez pedig kulcsfontosságú eszköz ehhez, megfelelő jogi védzáradókokra, illetve jogi rendszerekhez való hozzáférésre van szükség. Éppen ezért hosszú távon beruházásokra van szükség, amelyek gyorsan kifizetődnek, hogyha el tudjuk kerülni a szükségtelen másodlagos transfereket, és az önkéntes transferek fognak inkább hatályba lépni. És csak a kulcsfontosságú elemeket tudtam most átvenni, hogyha megvizsgálják a javaslatot, akkor kiderül, hogy ez igen ambiciózus, de hogy érzem, hogy valósághű is, amely a valóságban működni fog és ezzel zárnám mondanomat, hogy köszönetet mondjak az tövőimnek, mindegyiküknek, illetve az Európai Parlament munkatársainak, a bizottságnak, mindannyiuknak köszönetet szeretnék mondani, illetve nemzetközi szervezeteknek, civil szervezeteknek, tagországi képviselőknek és másoknak, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Azt gondolom, hogy itt történelmi esélyünk van arra, hogy egy ellenálló képes, fair menedékjogi rendszert alakítsunk ki. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és végezzük el feladatainkat. Köszönöm szépen, várom megjegyzéseiket. Cecilia. Nagyon szépen köszönjük, Cecilia. Ez egy rendkívül politikai, rendkívül politikai súlya rendelkező dosszié. Nagyon hálás vagyok, hogy az árnyék jelentés tevők közül a legtöbben itt vannak. Ez nem magától értetődő, hiszen utolsó pillanatban változtattuk meg a napi rendet. Elég sok időnk van erre a napi rendi pontra. Érthető módon sokan akarnak hozzászólni, kérek mindenkit, hogy fegyelmezetten álljon hozzá az időzítéshez, ha lehet. Nyilvánvaló, hogy az árnyék jelentéstevőknek egy kicsit több időt adunk. A néppárti árnyék jelentéstevő az első Mussolini asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy először is nagyon kiváló kapcsolatom volt az előadóval. Ennek a nagyon kényes és nagyon fontos szövegnek a kapcsán. Nagyon sok módosító, nagyon sok újdonság, amelyet bevezettek, afelé megy, hogy a rendszer rugalmasabb legyen, tehát a Dublini rendszer rugalmasabb legyen. És ugye ezt kérték a ezt kérik a tagállamok nagyobb részétől, ezen kívül a nagyobb rugalmasságon kívül nagyobb felelősségvállalás felé e, is e, halad a rendszer, és e, nagyobb szolidaritás felé. Tehát ugye azok a mechanizmusok, amelyeket egy-két tagállam életbe léptetett, erre adtak okot ilyen kérésekre. Én szerettem volna először kiemelni a pozitív aspektusokat. Eh, ahogy Wikström asszony is elmondta, ahhoz képest, amit a bizottság javasolta, eh, ugye voltak változások, és például a befogadhatóság eh, eljárása, amelyet az előadó amelyet az előadó töröl, ezt mi nem találjuk feltétlen pozitívnak, Ugye vannak bürokratikus folyamatok, amelyeket a tagállamok lefolytatnak, de paradox ez a helyzet, mert nagyobb biztonságot teremt ez, és felgyorsul az integráció, a dublini kritériumok meghatározása, tehát ez nagyon pozitív. Aztán az, hogy ugye a kiigazító mechanizmus életbelépésének a küszöbét 100%-ra módosítani javasolja. Ez megint, ugye vannak itt a határokon található tagállamok, akikre nagy nyomás nehezedik, és a, ez a kiigazító mechanizmus is nagyon pontos mutatókat fogalmaz meg olyan szabályokra van szükség, amelyek világosak és könnyen beazonosíthatóak. Aztán a családi, családegyesítés, de ugye light, tehát ez a könnyed, könnyebb családegyesítés, ez is pozitív dolog, nagyobb a rugalmasság, egyfelől a kérelmet benyújtótól. Ugye azt mondja, tehát ez kilép a sötétből, vagy ebből a szürke zónából, és elmondja az igényét, rögtön az elején, hogy van egy rokona, valamilyen családtagja, valamilyen államban, és akkor lehetőséget lehet neki adni, hogy a családegyesítés megtörténjen ahogy elhangzott, ugye a regisztrációval kapcsolatban az, hogy egy csoport regisztráljon együtt, regisztráljon együtt, tehát aki ugyanolyan kultúrával, ugyanolyan nyelvvel, ugyanolyan készségekkel rendelkeznek, regisztrálhassanak együtt, ez felgyorsíthatja az eljárást, ezt is ugye részben kell tartani, és ez is egy nagyon-nagyon pozitív elem. Amit az előadó is mondott, ugye az automatizált hálózatban egy kicsit kemény mechanizmusnak tűnik ez, de szerintem nem, ez az esetenkénti elbírálás, vagy ez a véletlenszerűség, ez a szolidaritást támogatja. Tehát azt jelenti ez, hogy minden tagállam részt vesz a munkában, a Dublini rendelet végrehajtásában, működtetésében, tehát ez, szolida, ez szolidáris. A kiskorúak témája az én szívemhez különösen közel áll, és ezzel kapcsolatban az álláspontom az az Európai Bíróság által megfogalmazottakon nyugszik. Tehát ugye az ítéletben az szerepelt, hogy a kiskorúak esetében drámai módon ö, ö, kell csökkenteni a transferek számát, hogy a minél kevesebb szer történik áttelepítés vagy áthelyezés, annál jobb egy kiskorú esetében. Nagyon sokszor elhangzott már, hogy a kiskorúak eltűnnek, nagy számban eltűnnek ezek a gyerekek, és aztán a bűnözők a szervezett bűnözés kezei közé kerülnek. Tehát ez is nagyon fontos, a, hogy egy bizonyos lehetőségek esetén ugye ebbe az automatizált hálózatba bekerüljön egy kiskorú, úgy, hogy mondjuk nincs rokona, hát ezen is el kell azért gondol, gondolkodni. A gyámnak is specializálódni kell már, mint olyan értelemben, hogy ismernie kell a helyzetet, tudással kell rendelkeznie, és ahhoz is tapasztalat szükséges, hogy a felelős államot meghatározzák. Nagyon gyakran előfordul, hogy ugye a gyámokból lesznek az értek, az értékelők, min, vagy akár a polgármesterekből lesznek gyámok, ez nem feltétlenül jó, és a módosítók ban is benne van. Az előadó által eszközölt javítások, módosítások nagyon jó módosítások, és tényleg valódi értelmet adnak a biztonságnak, a nagyobb felelősségnek és a nagyobb szolidaritásnak. Köszönöm szépen a szocialisták árnyék előadója Elislány. Grazie. <clears throat> Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Ceciliának köszönetet mondani ugyanúgy, ahogy mások is. Nagyon bonyolult ez a munka, és hát ez a szöveg is ugye nagyon kényes. A rendelet negyedik reformjánál tartunk, és tulajdonképpen itt az ideje, hogy az eredeti kétarcúságot most már magunk mögött hagyjuk. Tehát ugye vannak olyan tagállamok, akik a forró helyzetben találják magukat a határokon, a bizottság nem tesz eleget, erről mindig elmond, ezt mindig elmondtuk, ugye, hogy megpróbáltak bizonyos tagállamokat megnyugtatni, akik a másodlagos mozgás miatt aggódtak, de igaziból a daktális mm, rendszer struktúráját nem haladták meg. Az előadó asszony munkája nagyon jó, és a javaslatairól is érdemes elgondolkodni. Azonban emlékezzünk kollégák arra, hogy az eredeti javaslat az más, ugye a bizottság javaslatát mi tárgyaljuk, de a tanács még nem is beszél erről. A tanács az ilyen mindenféle fantazmagóriát tanulmányoz annak érdekében, hogy a szolidaritás kötelezettségét el tudja félre tudja tenni, és hogy a parlamentet a lehető legkevésbé vegye figyelembe. Tehát ezt azért ne felejtsük el. Az előadó asszonynak én is akartam mondania, hogy Mussolini asszony is, hogy van egy-két megjegyzésem, az első az a befogadhatatlanság. Cecília tudja, hogy már találkoztunk és beszéltünk sokat erről a témáról. A rendszeres ellenőrzés, ez igazából nem az, hogy a menedék kérelmet vetítjük előre ennek az elbírálását, az érkező, érkezési országban. Ez igaziból egy veszélyes filter már belépéskor, eléggé nem pontosan megfogalmazott ez a meghatározott fogalom, és a tagállamok is másképp értelmezik a biztonságos harmadik országot. Tehát nagyon örülök neki, hogy a Dublin előtti ellenőrzéseket Wikström asszony kivette és a családegyesítéssel is abszolút egyetértek, különösképpen akkor, amikor kiskorúakról van szó. Az, hogy a, az emberek átkerülnek abba az országba, ahol azt mondják, hogy családtagjaik vannak, ezt jónak látom, és akkor ott az a tagállam ellenőrzi, hogy ezek a családtagok hol vannak, és így tovább. Hát gyakorlatilag a család fogalmát azért így aktívabban kellene értelmezni, használni. Az automatikus mechanizmust már régóta kértük, mert Szóla és Kienge kollégák is nagyon sokat beszéltek erről, és hogy európai szinten legyen központosítva valahogy ez a felelősség a bizottság eljárása az túlságosan automatikus, túlságosan mechanikus, ugye azt mondja, hogy akkor 150%-ot elérték, akkor induljon be ez a korrektív rendszer, és igaza van abban az előadónak, hogy ezt csökkenti 100%-ra, és így a frontvonalban lévő országok is méltó módon tudják fogadni a, az érkezőket. A túlságosan erőszakos rendszer nem fog működni, kölcsönös bizalmat kell megteremteni a tagállamok között, illetve a menedékkérők és az államok között és világos perspektívát kell mutatni azoknak, akik megérkeznek a, a jövőjükre vonatkozóan. Nem kérnek ennél többet egyébként. Észszerű és egyszerű eljárást kell lefolytatni a menedékérelmekkel kapcsolatban, a másodlagos mozgásokat csak úgy tudjuk elkerülni, hogyha megtörténik az, amit mi a Keller állásfoglalással kértünk a 2015. szeptemberében. Ezt már azóta megfogalmaztuk, tehát hogy vegyük figyelembe a meglévő kapcsolatait, kötelékeit és kéréseit annak, aki megérkezik. Cecília még egyéb elemeket is beépített ide, ezeket majd együtt megvitatjuk, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy mi a legjobb rendszer. Az, hogy ugye a diszkréciót újra, az erre vonatkozó klauzulát újra beépítsük, eh, ezzel kapcsolatban én azt mondom, hogy ugye jogbiztonságnak kell lenni, az ö, jó, hogy ö, a gyámkinevezéséhez ragaszkodunk, ö, és hogy a legrosszabb eljárást, amely a másodlagos mozgásokat előidézi, megpróbáljuk megszüntetni. Az is jó, hogy az adatvédelmet megerősíti, és végül szerettem volna azt is elmondani így a végén, hogy mi az, ami engem kevésbé győz meg. Az átmeneti időszak például olyan országok számára, amelyek kevésbé szoktak hozzá az emberek befogadásához. Hát kollégák már vagy húsz éve zajlik az eszmecsere a közös menedék menekültügyi rendszerről, hát azért ennyi idő alatt már el lehet jutni a szükséges struktúrákhoz, és így tovább. Tehát azért engem aggaszt ez az emergency break, hogy mondjuk sürgősség esetén egy ilyen szünetet lehessen kérni, tehát hogy ne csatlakozzon valaki, ne vegyen részt a, a szolidaritásban azzal zárom, kollégák, hogy nagyon komoly a felelősségünk, mert ezzel a reformmal az Európai Unió hitelessége is most a mérleg serpenyőjébe kerül, tehát ha egy működőképes és tényleg szolidáris és egyenlő elbánást garantáló rendszert akarunk létrehozni, akkor most eh, erről szól ez, de a 78-as és 80-as cikkét valósítjuk meg tulajdonképpen a szerződésnek. Köszönöm az ECR árnyék, elő, árnyék előadója Daniel Dalton. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Cecíliának a jelentéstervezetet, és köszönöm, hogy erőfeszítést tett arra, hogy az összes árnyék jelentéstevő megjegyzését, meglátásait is figyelembe vegye, és köszönöm a rendszeres találkozókat is. Ami a Dublini határozat hiányosságainak orvoslását illeti, ez elengedhetetlen az európai menekültügyi rendszer átalakítása szempontjából. Mindannyian tudjuk, mennyire fontos feladat ez azzal kezdeném, hogy a negatívumokat sorolom fel a mi szemszögünkből. Csalódott vagyok, hogy finoman fogalmazzak, amiatt, hogy az automatikus és kötelező újraelosztási mechanizmust átveszi a jelentést az EB javaslatából. Úgy gondoljuk, ezek a kötelező, ez a, ez a fajta kötelező elosztás elfogadhatatlan. Ez minden szinten rossz, rossz a szubszidiaritás szempontjából, hibás azért is, mert áruként kezeli a menekülőket, és etikus, etikailag is rossz, hiszen nem kényszeríthetjük a tagállamokat, hogy olyanokat fogadjanak be, akiket nem akarnak befogadni. Nagyra értékelem, hogy a jelentéstevő próbált kezelni ezt a problémát, de úgy gondolom alapvetően ez a probléma mégis fennáll, Hogyha egy kormány nem akar egy menekültet befogadni, és rák kényszerítjük a kormányt, hogy ezt megtegye, akkor miféle környezetbe érkezik a menekült, hogyan integrálódjon egy ilyen országban. Ez elfogadhatatlan. Az EU-nak be kell bizonyítania, hogy hajlandó tanulni a, az elkövetett hibákból. Ez a javaslat sohasem fogja megkapni számos tagállam támogatását, és hogyha ezek a tagállamok nem támogatják a rendszert, akkor az kudarcot fog vallani. És akkor az egész Dublini rendszer is összeomlik. És a reform sem lesz sikeres. Az Egyesült Királyság és Írország Dublini rendszerben való részvétele és aggodalommal tölt el. Az Egyesült Királyság szempontjából azt kell mondanom, hogy példátlan, teljesen új területen mozgunk, és még egyelőre nem tudható, hogy hogy fog az Egyesült Királyság kapcsolata kinézni az EU-val és a, annak menekültügyi politikájával. Azt is szeretném megjegyezni, hogy ami a kötelező elosztást illeti, pénzügyi szankciókat vezet be a javaslat, kondicionalitást vezet be a strukturális alap és beruházási alapok és a mechanizmusban való részvétel között. Ez teljesen alaptalan, tovább rontja a szolidaritás helyzetét Európában, és emellett elfogadhatatlan helyzet elé állítja a menekülteket, és emellett nem orvosolja az érintett tagállamok aggájait sem. Szerintem itt még rengeteg a teendő. Ezek azok az elemek, amelyek aggasztanak engem. Mindezek ellenére azonban sok pozitívumot is tartalmaz a tervezet. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját ehelyütt is. Főként a másodlagos mozgás gyökereinek felszámolását üdvözlöm, és ezzel azt hiszem javulna az, a tájékoztatás a menedékkérők irányába. Ezzel a legális rendszeren belül tarthatjuk meg a menekülőket, és itt így jobban megvédhetjük őket az embercsempészektől és Azt hiszem nem szabad ösztönöznünk az embereket arra, hogy még többen elinduljanak Európába de azzal, hogy azt mondjuk, hogy Európába érkezve ők választhatják ki, hogy melyik országban akarnak élni. Azt hiszem azonban a jelentés tervezet nem kezeli kellően ezt a problémát, és sajnos szerintem továbbra is arra ösztönzi az embereket, hogy elinduljanak az Európába vezető veszélyes úton. Ezt nem tartom helyén valónak. Ugyanakkor Várom az együttműködést a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel. Remélem sikerül kigyomlálni ezeket a problémákat a tervezetből, hiszen Kulcsfontosságú, hogy a Dublin rendelet jól működjön, és jól megreformáljuk a jelenlegi hatályban lévő szabályokat, és megoldjuk a problémákat. Cornelia Ernst, a GUA részéről parancsoljon. Köszönöm szépen először is. Szeretnék én is köszönetet mondani Cecéliának. Cecília tudja, hogy rendkívül kritikusak vagyunk az egész Dublini rendszerrel szemben, baloldali politikusokként. Ez továbbra is így van. Nagyon jónak tartom a szoros együttműködést, és várom a további vitákat is Cecéliával. A Dublini rendszer halott. Aki mást állít, az álmodozik, nem a valóságban él. A Dublini rendszer teljesen összeomlott 2015, 2016, és bebizonyította ezt, és 2017-ben is ezt látjuk nap, mint nap. Egyensúlyt kell teremtenünk a tagállamok érdekei és a menekült érdekei között, és ennek sikerülnie kell, hiszen ez végezetül is mindennek a mércéje. Ellis lánynak ebben teljesen igaza van, ezen méretik meg az Európai Unió hitelessége is. Nézzük meg a javaslatot. Mi az, ami pozitív a tervezetben? Pozitív az, hogy az elfogadhatóság, a kérelmek elfogadhatóságának ellenőrzése megszűnik, ez nagyon fontos, és ezt emellett ki is kell állnunk a tanácssal szemben, hiszen a biztonságos harmadik országok fogalmával teljesen ellehetetlenítjük a rendszert, a menekülők védelméről szóló összes megállapodást felmondanánk ezzel, és azt hiszem az elfogadhatósági ellenőrzés egy európai bíróság előtt sem állná meg a helyét, de hát ne várjuk meg, hogy bírósági eljárásra kerüljön sor, legyünk észszerűek, és a tanácssal szemben is, és a bizottsággal szemben is logikus módon jelezzük azt, hogy ennek az eltörtlése rendkívül fontos. Másodszorban, igen, a család az bővebb, mint a szülők és a gyermekek egysége. A család többet jelent. A család fogalmának kibővítése, amely a, az irányelvben is szerepel egyébként, az átmeneti védelemről szóló irányelvben, ezt a kibővítést nagyon jónak tartom, ez elfogadható is a számomra. Jónak tartom a 30 fős csoportos regisztráció bevezetését is. Jó, hát 30, vagy kevesebb, vagy több, mindegy, erről lehetne vitatkozni, de jó, hogy a csoportos regisztráció lehetősége felmerült. Jónak tartom azt is, hogy a tagállamok legyenek, lehessenek rugalmasabbak, és maguk is reagálhassanak önkéntes alapon kérelmekre, akkor is, hogyha az elosztási rendszer értelmében nem ők felelősek az adott menekülő személyért. Jónak tartom a menekülők tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket is, ez is teljesen elfogadható a számunkra. Ami a kíséret nélküli kiskorúakat illeti, itt is vannak változások, jónak tartom, de meg kell néznünk pontosan, hogy mit is jelent mindez az egyes menekülő személy számára. A gyámságnak konkrét esetekre kell vonatkoznia, nem lehet általános rendelkezéseket meghatározni ebben a témában. Amit továbbra is problematikusnak tartok, és az árnyék jelentéstevőknek ezt még meg kell vitatniuk az jelentéstevővel, ez a korrekciós célú elosztási mechanizmus. Én személy szerint nem gondolom azt, hogy egy ilyen korrekciós mechanizmussal előrelépést érhetünk el és a lépésenkénti átmenet az igazságosabb elosztás irányába. Értem én, hogy ennek mi a lényege, és persze helyesnek tartom azt is, hogy minden tagállam vállalja a feladat első részét, de szerintem nem fog bejönni a számításunk. Egyszerűen azért, mert a tagállamokban is nagyon különbözőek a körülmények, a feltételek. És az évenként hozzáadódó 20%-kal nem igazán tudjuk termentesíteni Görögországot és Olaszországot sem. Legalábbis nem megfelelő mértékben, és nem ennyi idő alatt. Arról is vitázni kell majd még, hogy hány menekülő jut el melyik országba. Persze mindig minden azzal függ össze, hogy az tagállamokban a menekültügyi rendszert hogyan valósítják meg. És hát gondom van a másodlagos mozgással is, most mindenki ezt egyfajta csatakiáltásként használja, mindenki azt mondja, hogy másodlagos mozgás nem lehet, de és mindenki azt mondja, hogy a család egyesítés egyszerűsítésével megoldjuk ezt a problémát, hát nem, nem oldjuk meg. Mindaddig lesz másodlagos mozgás, amíg Magyarországon bezárják a menekülteket. Amíg ez van, addig lesz másodlagos mozgás, és amíg Bulgáriában kutyákat uszítanak a menekülőkre, ahogyan a török hatóságoktól megtudhattuk, addig ez nem fog működni. Nem ilyen egyszerű a dolog. Nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, hogy megfelelő menekültügyi rendszereket alkalmazzanak, és ez összefügg nyilván a helyzet egészével is. Őszintén szóval nem tudom, hogy Bulgáriától ugyanazt kérhetjük el, mint Németországtól. Nem vagyok biztos abban, hogy kevésé fejlett országoktól ugyanazt kérhetjük, mint másoktól. Nagyon nehéz a helyzet, nagyon nehéz probléma ez. Vannak klasszikus bevándorlói társadalmak, mint Németországban például. Tavaly 150 szociális munkást bocsátottak el az egyik német tartományban. Miért? Azért, mert már nem voltak menekültek, nem érkezett több menekült, akiket gondozni kellene, akikkel foglalkozni kellene. Ezeket most már elbocsátották, és más területeken kaptak munkát. Persze a nagy országokban a befogadói kapacitások nagyobbak. És azt hiszem, itt elsősorban a gazdaságilag erős tagállamokra kellene hárulni a felelősség nagy részének, mert ők felkészültebbek. És ami a külső határokat illeti. Nézzük meg Görögországot, Olaszországot, azt mondjuk a görögök és olaszok védjék meg, zárják le a külső határokat Törökország felé és más országok felé, és ha ezt nem teszik meg, akkor bajban lesznek, akkor szankcionálunk. Akkor a strukturális és beruházási alapokból kapnak kevesebbet, nem tudom, hogy ez konkrétan hogy nézne majd ki. Azért gondoljunk bele abba is, hogy ott helyben mi a helyzet. Mi van a görög szigeteken? Hogyan birkozzanak meg ott az emberek ezzel a helyzettel? Gondoljunk már bele. Ez a rendkívül szigorú szabályozás, amely elméleti szintű. Ez számomra gondot okoz. Ami a szankciókat illeti, ezzel elégedett vagyok szerintem. A pénzügyi szolidaritáson alapuló kilépés törlése teljesen rendben van. De azért gondoljunk bele, Tényleg helyesen cselekszünk, hogy azt mondjuk, hogy kevesebbet kaptok a strukturális alapokból, vagy sem ennyit se, hogyha nem vesztek részt a rendszerben. Ez a makrogazdasági kondicionalitás fogalma, így hívjuk ezt a regionális politikában, ez szerintem problematikus. Nem lenne esetleg jobb fordítva azt mondani, hogy előnyre tesz szert az, aki menekülőket fogad be, és többet kap a strukturális alapokból. Hát röviden, Sokat beszéltem már, annyit még mondanék, hogy még sok dologról kell beszélnünk. Köszönöm. Elnök, érthető, hogy az árnyék jelentéstevők egy kicsit hosszabban beszélnek. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos dosszi, és az árnyék jelentéstevők rengeteg munkát végeztek ezzel kapcsolatosan. Nagyon is tisztában vagyok ezzel, de azt is látni kell, hogy sok kolléga kér még szót, úgyhogy gyorsan hallgassuk meg Jean Lambert tett a zöld árnyék jelentéstevőt, és kérem, hogy 4-5 percben foglalja össze mondandóját. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnknek, aki rengeteget dolgozott ezen a dosszién, és megpróbált egyensúlyt teremteni a sokféle különböző érdek között. Úgy gondolom, fontos emlékeztetni mindenkit arra, hogy a menekültügyi rendszer alapja egy ENSZ egyezmény, és az ENSZ egyezmény, ha jól értem, nem engedi meg azt, hogy valaki válogasson. Egyszerűen arról van szó, hogy az érkezők menekültügyi kérelmeit kell elbírálni, a Dublini rendszer pedig pontosan ezt teszi. Örülök, hogy sok itt szereplő javaslat arra irányul, hogy a menekültügyi kérelmet elbírálják ahelyett, hogy egyszerűen félretegyék, azt a szőnyeg alá söpörjék, vagy másra hárítsák annak elbírálását. Az a terület, ahol egy, egyetértünk, az az elosztási modell, elismerjük, hogy ezzel gondok vannak, és az elfogadhatóság megállapítása és ellenőrzése egy nagyon problematikus pont, ez teljesen világos. Sok minden áll a szövegben a gyermekekről és a kíséret nélküli kiskorúakról, ezt nagyon pozitívnak tartom. Elhangzott az is, hogy itt a mozgást csökkenteni kell, ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen ők egy különösen kiszolgáltatott csoportot képeznek, remélhetőleg ezzel csökkenthetőek a rájuk leselkedő veszélyek. A pontos és világos tájékoztatás a menekültek számára érthető nyelven szintén nagyon fontos. Nem várhatjuk el, hogy az emberek úgy hozzanak döntést, hogy közben nem tudják, milyen rendszerben szerepelnek. Ami az elosztási mechanizmust illeti, Mindenki tudja, hogy itt parázsviták dúltak. Az én frakciómnak nagyon nagy gondjai vannak a bizottsági javaslattal. Azt hiszem, hogy a bizottsági javaslat tárgyaként kezeli az embereket, és nem néz utána annak, hogy esetleg az egyén vagy a tagállam szempontjából az elosztás hogyan lenne a legkedvezőbb. A kollektív transfer, a kollektív áthely, csoportos áthelyezés nagyon jó ötlet, jó lenne, hogyha ezáltal valós lehetőséget vagy opciókat biztosítanánk a menekültek számára, hiszen a végső cél a tagállamokban való integráció. Ebből a szempontból pedig nagyon fontos, hogy csökkentsük az integráció útjában álló akadályokat. A tagállamok például kevesebb nyelvi csoporttal könnyebben tudnak dolgozni, és így mindenki, mindenféle úgy, így a menekültek is úgy érezhetik, hogy aktív résztvevői a folyamatnak, nem pedig egyfajta árucikként adják egyik-egyik kézről a másikra. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem igazán akarnak a közös rendszerben részt venni, kevéssé lelkesek, de hát ezen is próbálunk ugye dolgozni. Nagyon a pozitívnak tartjuk a strukturális alapokra vonatkozó javaslatot, a szolidaritáson, a pénzügyi szolidaritáson alapuló kilépésre vonatkozó javaslatot, a többi szerintem nagyon pozitív. Talán meg kell nézni még azt is, hogy a csoportos elosztás területén mit tudunk még bevinni a tervezetbe. A preferencia kérdése számunkra nagyon fontos. Aztán, ami a határellenőrzést illeti, és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket, ezt is tüzetesebben meg kell vizsgálni, de a jelentés tervezet azt hiszem nagyon jó alapot szolgáltat a további vitákhoz, nagyon értékeljük a jelentéstevő eddigi munkáját. Bár azt is tudjuk, hogy lesznek itt még csaták, vagy legalábbis élénk viták, de hát dolgozunk legalább a dosszién, és pozitívan állunk hozzá itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csín, és az utolsó árnyékjelentéstevő az EFDD részéről, Laura Ferrara. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok Cecilia Wikströmnek, és minden árnyék előadónak is. Nagyon nehéz volt ez a feladat, nagyon kényes, és ezzel tisztában is vagyunk, és különösképpen most, egy ilyen történelmi pillanatot érünk, élünk. Az álláspontunk, ahogy ezt Hát, erről tulajdonképpen ugye beszéltünk már az árnyék előadói találkozókon, nagyon kritikus a Dublini rendszer, Dublini rendszer reformjával, reformjával kapcsolatban. Tehát a bizottság javaslata csalódásra adott okot. Mi valódi reformra vártunk, radikális változásokra, amelyek tényleg a szerkezetben, szerkezetében alakítják át a Dublini rendszert, és valóban létrejön a közös menekültügyi rendszer. Tehát igazából mindent megváltoztattak annak érdekében, hogy semmi se változzon. Egy ilyen reformjavaslatot megtenni azért, hogy a, ugye a másodlagos mozgásokat akadályozzák, úgy tűnik, hogy akkor ugye feláldozzuk az első országokat, és az összes menedékérő érdekét sem nem veszük figyelembe, a többi Európai Uniós tagállamot megmentjük, és így megmarad a problém, megmarad a probléma, de ez gyakorlatilag úgy oldódik meg, hogy akik nehéz helyzetben vannak, maradnak nehéz helyzetben, a menedékkérők pedig idézőjelben bebörtönözve lesznek egy olyan tagállamban, ahol nem akarnak lenni. Ugye tudom, hogy nagyon nehéz ez a feladat, ezt meg ismétlen, nem csak az Európai Parlament számára, hanem a bizottság számára is nagyon nehéz. Ez, ez egyébként is kiderült már a parlamentközi bizottságok munkájából, ez kiderült ma is tehát ugye van, aki egész egyszerűen azt mondja, hogy nem lehet kötelezni valakit a befogadásra, hogyha nem akar befogadni. Hát szerintem itt azért ez eléggé szégyenletes egy ilyet mondani a menedékkérők befogadása nem csak jogi, hanem erkölcsi kötelezettség is. Ezt nem lehet választás alapján eldönteni. Tehát aki háború üldöztetés elől menekül, az be kell fogadni, ezt nem lehet itt válogatni. Ez szégyenletes, megismétlem. Nem gondolom azt sem, hogy a bizottság javaslata tehát hozzájárul a helyzet megoldásához, és el is mondom, hogy milyen okokból. Először is a jelenlegi rendszerben az a kicsi rugalmasság, ami megvolt, az is megszűnt. Ugye voltak, azok, voltak olyan klauzulák, amelyek a felelősséget egy adott tagállamnak ítélték, tehát hogy egy tagállamot felelősnek kiáltottak ki, és most a, előfordul az, hogy mondjuk akkor ugye egy tagállam lesz felelős, akkor is, hogyha a Dublini szabályok szerint egy más, ez egy más tagállam lenne. Az előadó javaslata az meg ugye most az, hogy hát más tagállamok is elbírálhassanak egy kérelmet, akkor hogyha ezt a menedékkérő kéri, de szerintem a gyakorlatban ez nem lehet alkalmazni, vagy nagyon nehezen lehet alkalmazni. Ahogy Schlein kolléga mondta, hogy bevezetni megint a felelősség kezelésére vonatkozó klauzulát, ez segítené a frontvonalban lévő és leginkább érintett országokat. A felelősség megosztásáról a tagállamok között, hát szerintem a kulcsszavak egyikének a szolidaritásnak kellene lennie. Ezzel a kihívással néz szembe az EU most, és egyetértek az előadóval, hogy be kell, utal, be kell vezetni egy ilyen automatikus mechanizmust, amely kötelező az összes tagállam számára a menedékérők esetében, tehát hogy ne kelljen a tanácsban külön szavazni arról, hogy egy ilyen korrekciós rendszer elinduljon, és nem kell arra azt sem megvárni, hogy egy tagállam összeomoljon, hogy, hogy ez a rendszer életbe léphessen. A küszöb, ugye az előadó azt javasolja, hogy csökkentsük, szerintem mindenképpen egy olyan mechanizmusra van szükség, ahogy mondtam, tehát hogy nem kell megvárni, amíg vészhelyzet alakul ki, hanem ez a mechanizmus ez hamarabb lépjen életbe, és a felelősséget valóban megosztják egymással a tagállamok, tehát hogy valódi szolidaritás valósuljon meg, mert ezt ma elég nehéz értelmezni aztán pedig ugye az első ország az érkezési ország felelősségét törli. Ez ugye megmaradt, eredetileg a Dublini rendeletben így volt, de hát a bizottság ezt gyakorlatilag fő kritériumként újra javasolja én értékelem az előadóasszony lépéseit, ugye, hogy megpróbálja azt enyhíteni, de szerintem nem ö, tesz eleget annak érdekében, hogy a ö, nyomást ö, megszüntesse a frontvonalban lévő tagállamokon. Tehát csak vészhelyzetben lehetne ezt megengedni végül és utolsó sorban pedig az, hogy a legfőbb feltételnek a családegyesítésnek kellene lenni. Ma a jelenlegi helyzetben nagyon alacsony a családegyesítések aránya, gyakorlatilag a menedékérőnek alig adják meg a lehetőséget, hogy a családjához vagy rokonaihoz csatlakozhasson és nem kell ezt korlátozni a szűk családra, hanem a távolabbi rokonokat is figyelembe kell venni. Tehát egyetértek az előadó asszonyal abban, hogy azonnal és egy preventív logika szerint oda átirányítani a meredékérőt, ahol családtagjai találhatók, vagy legalábbis hogy az ő elmondása szerint. És az olyan családegyesítési esetekben, ahol kiszolgáltatott személyekről van szó, például kiskorúakról, ott különösképpen gyorsan kell lépni, és prioritást kell, hogy élvezzenek ezek az esetek jó szándékra van szükség ahhoz, hogy megoldást találjunk közösségi szinten, európai szinten, és nem pedig kormányközi tárgyalásokra van szükség, ahol a legerősebbek a többi ország kárára megállapodhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadóknak. Felolvasom, hogy ki van még a hozzászólók listáján, és utána lezárom a listát, mert a bizottságot is és a tanácsot is meg akarjuk hallgatni um, Mr. Kirkos, Mr. Alahaho, Mrs. Winberg, Mrs. Gomez, Mr. Mrs. Grudziska, and that, that is it. Please don't ask. Ennyi lenne a hozzászólók lista, listája, és kb. két percet tudok adni mindenkinek, hogyha rendben van, és egyetértenek Sirovszki képviselő. Tomasz Stichrovszki következik. Köszönöm szépen, Claude. Én is árnyékjelentéstevő féle vagyok. Igaz, hogy aggaszt engem a költségvetésben a költségvetési rendelet, de ez összekapcsolódik eh, Gerard Döpré témájával. Egy másik dolgot szeretnék említeni, ami a Dublini reformot illeti, azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet eh, szankciót és büntetést bevezetni a rendszert, nem építhetjük eh, a kohéziós pénzek csökkentésére, vagy ezzel való fenyegetésre, vagy a szankciókra. Az én véleményem szerint köszönetet kell mondanunk Cecilia Wikströmnek a jelentésért. Egyetértek azzal, hogy a az eljárás beindító országban kell maradnia a menekültnek, jobban kell védeni a kiskorúakat, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egyes benyújtókat biztonságos országokba irányítsák vissza, és emellett a megbízható információkat meg kell osztani egymással. a menedékért felelős ország megváltozhat egyes eljárások során, illetve csökkenteni kell a másodlagos mozgást. Ezekkel egyetértek. Azonban vannak olyan dolgok, amikkel nem tudok egyetérteni. Például a 22 es cikk, a 3-as 2-es cikke, illetve a 24-es módosítás 2-es bekezdése, illetve a harmadik bekezdés, illetve a 62-es, 82-es, az 24 per A cikk. Itt eh, például a jelentéstevő azt javasolja, hogy eh, eh, itt Eh, hogy itt az országot önkényesen jelöljék ki, a felelős országot. Aztán a 25-ös, eh, 26-os módosítójavaslatokkal nem tudok egyetérteni, mert ez nem felel meg az én álláspontomnak. Szerintem ezeket el kellene utasítani, illetve a 29-est, 30-ast is. De persze hajlandó vagyok a jelentéstevővel egyeztetni, és majd a javaslataimat tevel egy- együtt tisztázzuk. Köszönöm. Kérem, hogy mindenki tartsa be a két perces hozzászólási időt, Kirkosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Wikström asszonynak is a munkáját, hiszen határozottan, de érzékenyen fordult a téma felé. És köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a munkájukat. Röviden három téma, ami nagyon fontos Görögországnak, itt nagyon fontos korrektúrákra kerül sor a bizottsági szöveget. Ami az előzetes ellenőrzést illeti, ez nagyon fontos. A bizottság egyes témákat nagyon részletesen szabályoz, mások, más témákban pedig nem hogyha a bizottsági javaslat marad meg, akkor, akkor ez tulajdonképpen az eddigi gyakorlat folytatását illeti. Ezt nem lehet így folytatni, mert összeomlik a rendszer. Aztán a korrektúra mechanizmust illetően Görögország 100%-ot tud teljesíteni, 150%-ot egy kicsit nehezebben. De itt most nem a százalékokról van szó, meg kell nézni, hogy mi történik ez után. Milyen mechanizmusokat használnak később a többi ország egyetértésével, ez fontos lenne. Aztán a rugalmas szolidaritással kapcsolatban ott is egyetértek a jelentéstevő megközelítésével. Egyesek egy kicsit két kétszínűek, olyan emberekről van szó, akik humanitárius segítséget akarnak kapni. Mi lesz, hogyha Magyarországon lesz például egy földrengés, és mi azt mondjuk, hogy hát minket ez nem érdekel, ez a földrengés, nem segítünk. Ami a Schengeni eh, rendszert illeti, a Schengen az európai, akibe tartozik, a menedékjog azonban még nem. Nem szabad ezt a két dologot egy kalap alá venni, különböző érdekekből kifolyólag. Schlein asszonyjal egyetértek, <clears throat> nem arról van szó, hogy a jelentés jó vagy nem. Arról van szó, hogy a tanács egyáltalán nem akar velünk egyeztetni. Mindig, mindig elhalasztják az eszmecserét de megoldásokra van szükség. Hát elég furcsa megoldásokat javasol a tanács. Én azt mondtam, hogy a határozottság és az érzékenység nagyon fontos. Azt hiszem, hogy jó irányba mutat ez a javaslat, de egy dolgot nem szabad elfelejteni. Még mindig 700 kiskorú van Görögországban, a legtöbb megfelel a resettlement feltételeinek, de mi van Európa többi országával? Nagyon nehéz a helyzet. Később jön a miniszterünk, talán velük lehetne, vele lehetne egyeztetni. 700 gyerek, ez nem olyan sok. Azt gondolom, hogy nem csak a szavak szintjén kell érzékenynek lenni, hanem a tintek, tettek szintjén is. Nagyon fontos témák ezek. Igen, később jön a mm, görög miniszter, úgyhogy ezt ott felvehetjük. Köszönöm szépen, Nelszala úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz, hogy a Dublini rendszer aránytalanul nagy terhet ró azokra, akik külső határon vannak. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy Görögországban és Olaszországban nem azért jönnek az emberek, hogy ott maradjanak, hanem hogy más tagállamokba folytassák az útjukat. Az egyetlen módja annak, hogy elrettentsük az embereket attól, hogy oda a mediterrán térségbe érkezzenek, az az, hogy világosra tesszük, hogy ennél tovább nem mehetnek Görögország és Olaszországnál tovább. Persze, a hazatérés javítása is nagyon fontos. Javítani kell a származási országokban a feltételeket. Az Európába való tömeges bevándorlás nem az afrikai és közelkeleti problémák megoldása. Európában nem, nem működik a tehermegosztás, ezt látjuk. A kötelező érvényű mechanizmus pedig a nemzeti szuverenitást olyan szinten sértené meg, amit nem tudunk elfogadni. Emellett hangsúlyozni kell, e, azt is, hogy az együttműködés nagyon fontos az Európai Unióban. Az embereket a szegénység, a demográfia, illetve a perspektíva hiány űzi el a hazájukból. Ez a probléma nem fog magától megoldódni. Ne csináljunk úgy, hogyha e, egyszerűen Európán belül meg lehetne oldani a problémát. Egy alapvetőbb változásra van szükség a migrációs nyomáshoz való megközelítésben. Köszönöm szépen, Wimberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A negyedik eh, Dublini reform ez már, látjuk, hogy összeomlott a rendszer. A jelentéstevő itt volt már az előző törvényhozási ciklusban is, és része volt a harmadik, eh, felelős volt a harmadik reformért is, vagy legalábbis részese volt annak kidolgozásának, és azt gondolom, hogy ez az negyedik reform is össze, össze fog omlani. Egy stabil rendszernek van szükség, minden tagállamnak eh, részt kell venni közö, közös és kötelező rendszerre van szükség, kölcsönös bizalomra. Magyarországon volt egy népszavazás a relokalizációval, a betelepítéssel kapcsolatban, az emberek 93%-a elutasította ezt, e, és most mit mondunk ezeknek az embereknek, hogyha nem akarják, akkor rájuk e, kényszerítjük? Hát e, mondhatom, ez nagyon sikeres lesz. Ami Svédországot illeti, valóban tömeges bevándorlás valósul meg nálunk, a tél kellős közepén sátortáborokat hoztuk létre, sátorvárosokat, és most még mindig vannak problémák, több százezer családtag ott várunk, akik érkezni fognak az országba, úgyhogy 250 ezer euróról van szó. Állítólag nem szabad pénzhez kötni ezt, a strukturális alapok megvonásához kötni ezt, ezt egyesek ezt követelték, hogyha hogyha erre sor kerül mégis, akkor feltetjük magunknak a kérdést, hogy mi jön még. Anna Gomes, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Cecilia Wikströmnek, Elis Lánynek és a többi árnyékjelentéstevőnek akik együttműködtek Ceciliával ebben a nagyon komoly és fontos munkában. Egyetértek számos javaslattal, ami itt elhangzott, de lenne egy kérdésem. Először is hogyha egyes a, a kérvények benyújtásának biztonságos és legális útjaira vonatkozó megfogalmazásokat akarnak belevenni a jelentésbe. Ez nagyon fontos, ez a tagállamok elutasítják, holott ez az embercsempének elleni fontos intézkedés lenne. Szerintem érdemes lenne ezt megfontolni és egyetértek Ceciliával akkor, amikor azt mondja, hogy a család egyesítést, illetve a család egyesítésre vonatkozó jogszabályt újra kell aktiválni. Ami a relokalizációt illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egy kötelező áttelepítésre van szükség, és emellett egyetértek azzal is, hogy ami a 200 50 ezeres díjat, vagy illetéket, vagy, vagy büntetést illeti, ezt meg kellene szüntetni, ezt vegyük ki a javaslatból, de a strukturális alapot bizony használnám, mert a szolidaritás a strukturális alapnak a, az alapelve, úgyhogy más területen is szükség van a szolidaritásra, például a menedékkérők esetében. Mindent meg kell tenni a szolidaritás ösztönzésére, nem büntetésről kellene beszélni, inkább ösztönzésről, eh, holott egyetértek Ferrara kolléganővel azzal, hogy szégyenletes az, hogy egyes tagállamok opt-outolnak ebből a javaslatból, és nem vesznek részt az életmentésben, és nem eh, segítenek a rászorulóknak. A kérdésem emellett az EASO szerepére és a relokalizációs mechanizmusra is vonatkozik. Hogyan tudjuk ennek a szerepét erősíteni, főleg, hogyha a tagállamokat, azokat a tagállamokat megnézzük, amelyeknek nincsen kapacitásuk arra, hogy a gyors relokalizációs mechanizmust alkalmazzák. Láttuk ezt Körögországban például, nem azért, mert nincs politikai szándék erre, hanem a kapacitás nincs meg rá. A képesség nincs meg rá. Ha megnézzük a sebezhető csoportokat, vannak erre vonatkozó szabályok, de ezeket a szabályokat nem hajtják végre. Mint például a jezidi csoporttal kapcsolatos ezzel kapcsolatos, velük kapcsolatos üldöztetés, ennek sem volt konzekvenciája. Köszönöm szépen, ennyiben hagynám. Máskor lesz egy kicsit több időnk, de Wikström asszonynak is akarok még időt hagyni, mondja az elnök a válaszra. Kecsiszte asszony következik. Köszönöm szépen. Ami a relokalizációt illeti a gyermekek áttelepítését azonnal végre kellene hajtani kötelezően. Az automatikusan bevezetett relokalizációval az kapcsolatban azonban nem vagyok teljesen meggyőződve. Másodszor a teljes rész, tagállamok teljes részvétele, szolidaritás mechanizmusban való részvétele, illetve a strukturális alapok összekötése, összekapcsolása eh, szintén ellentmondásos. Ne felejtsük el, hogy az ilyen alapok eh, kezdeményezetjei a civil társadalom is, eh, amely azonban nem felelős a kormány lépéséért. Mindazonáltal a folyamatos tájékoztatás arról, hogy mire van szükségük a menekülteknek, nagyon fontos. Tehát az európai lakosságot erről tájékoztatni kell. Jobban meg kell érteni a menekültek problémáját, szükségleteit, és ez a szolidaritást valószínűleg erősíti a lakosságban, és nem csak a kormányokban. Nem tudom, hogy elegendően, elegendő figyelmet fordítanak-e ennek a kormányok. Köszönöm szépen, Metzola az, hogy egy perc. Igen, nagyon röviden. Amikor a parlamentbe bekerültem, nem gondoltam, hogy egy ülésen, amely a menedékpolitika legradikálisabb reformjáról szól, és ilyen nagy szükség van erre, nem gondoltam, hogy egy ilyen ülésen fogok dolgozni. Köszönöm szépen Cecilia Wikströmnek az elkötelezettségért, optimiz, optimista megközelítésért, ezt az optimizmust, ezt, meg, ezt osztjuk önnel, és Alessandrának, az árnyékjelentéstevőnek is szeretnék köszönetet mondani, aki számos módosítójavaslat koordinál, úgyhogy valószínűleg nagyon jó lesz továbbra és az együttműködés a frakciók között. Jó, akkor most visszaadjuk a szót. Mielőtt visszaadjuk a szót a jelentéstövőnek, Nielsen úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy én is szólhatok néhány szót. Ami az esetleges javaslatokat, módosításokat illeti a parlament és tanácsi rendelettel kapcsolatban, ezek nagyjából megfelelnek a mi elképzelésünknek, de köszönjük szépen a bizalmat, a szolidaritás bevezetését, a korrektív alokalizációs mechanizmussal kapcsolatban, illetve a tagállami programokkal kapcsolatban. A tagállamok közötti felelősség meg, megosztás nagyon fontos a menedékkéremek megítélésében. Ez a két dolog összefügg. Néhány megjegyzés a többi módosítással kapcsolatban. Van néhány javaslat, amelyek bizonyos a mérlegelési jogkor alkalmazásával összekapcsolatosak a családi eljárás, a csoportos kérelmek, vagy csoportos értékkérelem elbírálás témája. Ezeket megvizsgáljuk. Ezzel azonban nagyon súlyos eljárások, vagy nagyon nehézkes eljárások bevezetésére kerülhet sor ez egy aggodalom részünkről. Az utolsó megjegyzésem, hogy rövidre fogjam, ami az alokalizációt illeti, ez, ezek a küszöbök, ezek a 130 százalék, ez nem a kapacitásra vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy milyen részesedést jut egy tagállamra, vagy milyen rész jut egy tagállamra hogyha egy országra 70%, 70 jut, akkor egy másik legalább 100% fölött lesz, ez egyértelmű. Meg kell nézni tehát, hogy a különböző tagállamokban hogy alakul a helyzet, és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, de ez egy technikai kérdés, úgyhogy ezt szívesen megtárgyaljuk technikai szinten. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most a Máltai elnökség részéről megadom a szót Anna Bélernek. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt, az árnyékjelentéstövőknek is. Ez egy nagyon fontos téma volt, és szeretnék tájékoztatni arról, hogy a tanácsban milyen előrelépésre került sor. A tanács két szintű megközelítést választott. A szolidaritásról szóló vita, ez politikailag nagyon érzékeny téma, önök is tudják. Ezt ez egy politikai szinten, magasabb szinten eh, folytatódik. A technikai szinten ezt, lez, ezt most felfüggesztettük. Technikai szinten most eh, tematikus viták folynak a eh, Dublini rendszerrel kapcsolatban a menedék, illetve menedék eh, kérelem eh, a Dublini rendszerrel kapcsolatban, a fogadási körülményekkel kapcsolatban, illetve a kvalifikációs irányelve kapcsolatban. Eh, úgyhogy ennek fényében próbáljuk biztosítani azt, hogy egy kiegyensúlyozott és következetes vitára kerül sor. Köszönöm szépen az elnökség részéről, mondja az elnök. Köszönjük, hogy betartották az időt. Akkor most visszatérek Ceciliára, és köszönöm mindenkinek az intenzív részvételt és a kiváló eszmecserét. Ceciliának megadom a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Jegyzeteltem nagyon figyelmesen mindenkinek a véleményét követtem, és egyenként majd föl fogom venni a kollégákkal a kapcsolatot. Egy valamit szeretnék mondani, mert ezt kiemelték tehát, hogy mire van szükség? Arra, hogy a rendszert megreformáljuk. Ugyanis nem működ, nincs működő közös európai menekültügyi rendszer, és ennek eredményeképpen egymás után elkezdték bevezetni határellenőrzéseket a tagállamok, ugye a török nyilatkozat és mások is megtörténtek, és ez ebben a kontextusban hangzott el, hogy adhok intézkedéseket hoztak, vészhelyzeti intézkedéseket, mint például a 160 ezer fő áthelyezése Görögországból és Olaszországból. Ez egy fiaskó, tehát az adhok megoldások alkalmazását meg kell szüntetni, és stabilitást kell megteremteni az európai, egy közös európai menekültügyi rendszerben. Ezt ki kell emelni. Önök közül többen említették, hogy mekkora teher nehezedik vonatkozik a frontvonalban lévő tagállamokra, és én egyáltalán nem akarok hozzájárulni egy olyan rendszerhez, mint a mai, ahol Olaszországot és Görögországot egész egyszerűen elárasztja ez a probléma, és azt kockáztatjuk, hogy egyfajta ilyen állandó táborszerű érzés alakul alakul ki ezekben az országokban. Azért vagyunk itt, hogy segítsük ezeket a tagállamokat amikor a bizottság javaslatát olvasom, akkor még valamit szeretnék mondani, hogy látható, hogy milyen kontextusban írták ezt a 2015-ös helyzet eseményeinek a keretei között, tehát ugye majdnem másfél millió menekült, aki ide érkezett Európába de mit kell, hogy tegyünk? Ki kell, hogy lépjünk ebből a kontextusból, és egy olyan rendszert kell megteremteni, amely nem csak a olasz és Görögország esetében működik, hanem akkor is, hogyha mondjuk a keleti határoknál következik be valami, tehát mondjuk, hogyha Litvánia és Lengyelország érintett, vagy hogyha mondjuk a közel-keleten történik valami, akkor Ciprus lesz érintett, hiszen csak ő van a legközelebb néhány száz kilométerre, tehát minden e, ilyen esetben működőképes rendszerre van szükség, gyakorlatilag bármelyik tagállam érintett lehet, nehézségekkel nézhet szembe a frontvonalban, és akkor e, szolidaritásra lesz szükség. Őszintén hogy az igazat mondjam, én gyakorlatilag nem is akarom a szolidaritás szót a számra venni, mert annyira visszaéltek már vele, és úgy felhígult ennek a jelentése, annyit vitatták már ezt, hogy nem is érdemes e, ezt használni, hanem ehelyett inkább beszéljünk arról a javaslatról, amely a szolidaritás megkívánja teremteni azáltal, hogy a rendszerbe vetett bizalom erősödjön, ahol minden egyes szereplő felelősséget vállal, és valóban ö, teljesíti is a kötelezettségeit, és így ez, a, ez kölcsönösen, a kölcsönös visszahatásokkal erősödik az egymásba kölcsönösen vetett bizalom. Erre van szükség Európában, rengeteg válságot láttunk, és azt hiszem, hogy a legkomolyabb válság az a bizalom hiánya, ezt naponta tapasztalhatjuk, hogy az állampolgárok bizalma megrendült. Amit említettek egy páran, ugye az optát, hogy valaki nem vesz részt ebben. Hát ez mondjuk azért nem meglepetés, hogy én ezt kitöröltem, vagy kivettem innen. Órákon keresztül órákat szántam arra, hogy a tag, többi tagállammal, hogy ennek az intézménynek a jogi szolgálatával, hogy szakértőkkel együttműködjek, és kiderült, hogy lehetséges azt megvalósítani, amire én hivatkozom a szövegben, tehát hogy megvizsgálni, hogy az EU alapok közül valamilyen fajta alapfolyósítását vissza lehet-e vonni olyan tagállamok esetében, amelyek nem teljesítik a kötelezettségeiket, nem tartják be a szabályokat. Tehát van itt kapcsolat, ezen országokkal és azon ország, olyan országokkal is, amelyek több támogatást kapnak. Én erre csak felhívottam a figyelmet, felhívom a figyelmet. Tegnap volt ugye a Nemzetközi Nőnap, és hát hadd mondjam el, hogy a helyzet királynője a pénz, nem a helyzet királya, hanem a királynője, és láthatjuk, hogy a pénz beszél, már a saját néma nyelvét beszéli, és ezeknek az országoknak lehet, hogy erre van szüksége, hogy felismerjék, hogy az európai jogszabályok közül nem lehet szemezgetni és kiválogatni, ami nekünk tetszik, hanem minden tagállamnak be kell ezeket tartani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na jó, hát akkor amikor a természettel foglalkozó vagy környezetvédelmi jogszabályokról, irányelvekről van szó, akkor mi most úgy azt választjuk, hogy optált, ebben nem veszünk részt. Hogy lehet válogatni egy olyan esetben, amikor a közös európai menekültügyi rendszert hozzuk létre? Itt emberekről van szó, olyan emberekről, akiknek esetleg nemzetközi védelemre van szüksége, és így tovább. Ez egyáltalán nem észszerű, hogy ebből szemezgetni lehessen. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyékadónak, mert annyira kreatívak voltak, és olyannyira tájékozottak, és nagyon nagy örömmel várom a módosító indítványaikat, valamennyiüktől várom ezeket, mert az én szövegem csak a kiinduló pont, tehát remélem, hogy most javítani fogják ezt a szöveget, és tényleg várom a gyümölcsöző együttműködést. Úgyhogy akkor majd mondom még egyszer, egyenként mindenkit megkeresek a felvetésekkel kapcsolatban, jó? Tehát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és örömmel várom a munkát. Érdekes utazás lesz, az biztos. Köszönöm szépen az előadónak. A módosítók benyújtásának határideje március 23-a és rikászt eljárásról van szó, felülvizsgálatról, tehát ennek megfelelően járunk el. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Egy másik nagyon fontos dokumentumhoz érkeztünk a menekültügyi rendszer reformjában. A, az irányelvet rendeletét fogjuk átalakítani, a minősítés szóló irányelvet, Ugye ez az az irányelv, amely garantálta, hogy a Genfi konvenciót EU jogszabályok közé építsék be, ez a rendszer fontos pillére. Már 2011-ben felülvizsgálták egyszer, most pedig a szöveg jellege fog változni, illetve a státusza rendelet, ö, irányelvből rendelet lesz. A bizottság azt javasolja tehát, hogy haladjunk előrébb a harmonizációban a kiegészítő védelemben részesülőkre vonatkozik. A szöveg a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosulként való elismerésére vonatkozik az egységes menekült vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra. Tanya Fajon az előadónk, és meg is adom neki a szót. In my Saját nyelvemen, anyanyelvemen, szlovénul fogok beszélni, és megragadnám ezt a lehetőséget, eh, illetve megpróbálok lassan beszélni. Köszönöm szépen! Először az általános kérdésekről beszélnék. Többször elhangzott eh, már eh, ez a téma, de nagyon fontos arról is beszélnünk, hogy mi nem működik. 1,5 millió ember érkezett európai területre az elmúlt két évben, és nemzetközi védelmet kerestek. 500 millió lakosa van Európának, tehát a másfél millió nem különösebben nagy szám. Ez azt mutatja, hogy az európai bevándorlási politika nem működik az elmúlt két évben tízezer ember veszítette életét, tehát itt nagyon fontos kihívást sorálunk szemben. 20 évvel ezelőtt alakították ki a menedékjog első szabályait, és a rendszer még mindig arra a koncepcióra alapul, hogy hol lépnek be először a menedékjogot kérők az Európai Unió területe, mely tagországban. Remélem, hogy előre tudunk lépni a harmonizációs szint nagyon alacsony az eljárások esetében, és természetesen nagyobb szolidatásra is szükség van. Itt 28 nemzeti rendszer összegzéséről van szó, és nagyon fontos most sikerrel járnunk a Edékjogi rendszer első szabályai 2015 közepén kellett volna, hogy életbe lépjenek, de ez nem valósult meg, a rendszer nem megfelelően koordinált. A koordináció nagyon ingatag lábakon állt, éppen ezért nem működött. Nagyon sok tagország, az én tagországom Szlovénia izoláló jellegű megközelítést alkalmaztak, nagyon sok frontvonalas tagország küzdik súlyos problémákkal, és az európai integrációtól is szolidaritás meghatározza mindent, megnézzük az európai költséget, és a szolidaritásra kéne, hogy alapuljon. A kohéziós alapok nagy része jelenleg az Európai Unió keleti részén, tehát országokban megy, és ezek az országok ma szinte szolidatást kell, hogy vállaljanak. Azt gondolom, hogy egyértelműen el kell ítéljük azokat a tagországokat, akik nem akarják elfogadni az összes európai szabályt. Az európai polgárok ma sokkal többet várnak tőlünk, hogyha megnézzük a legutóbbi euróbarométer adatokat, az elvárásokat, a menedék jogi politikát illetően, az európai megoldásokat várják az emberek. Amikor jelentős tervezetet kialakítottam, számos tagországgal, civil szervezettel, bizottságos konzultáltam, és figyelembe vettem a legjobb gyakorlatokat, amelyek hozzáférhetőek. A tagországok gazdag tapasztalatokra tettek szert, és remélem, hogy segíthetek megoldást találni. Először is szeretném, hogyha egy igazságosabb elosztási rendszer alakulnak ki a terheket illetően, belátható környezetet illetően, illetve nagyon fontos a gyors integráció. Azért, hogy a bevándorlók, illetve a migránsok hozzájárulsanak a társadalomhoz, és ne jelentsenek terhet a társadalomra nézve. A menedékjogi rendszer, amelyel dolgunk van, nagyon fontos, hogy ezt arra használjuk, hogy a szabályokat harmonizáljuk, mégpedig alulról felfelé tartva, nem fel, fentről lefelé tartva, éppen ezért a rendelet tervezet egy olyan pont, amit üdvözlök. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk ezt az irányt. Fontos biztosítanunk azt, hogy a, most a szabályokat át tudjuk dolgozni. Néhány elmet ragadnék ki a jelentésemből, megpróbálok el fontosabb változtatásokat összpontosítani. A legfőbb célom a legjobb gyakorlatok összegzése tagországokban. Fontos, hogy a hosszú, bonyolult természeti eljárásoknak véget vessünk, támogassuk az integrációt és megakadályozzuk a másodlagos mo- mozgást. Nagyon fontos egyesíteni az eljárásokat, egységesíteni Európában, és egy további cél az egyenlő bánásmód, illetve nagyon fontos figyelembe venni az Európai Bíróság és a Strasburgi Emberi Bíróság ítéleteit. Nagyon fontos az LGBT és egyéb csoportok ellen sem megengedni a diszkriminációt. Ha szóval megnézzük a státuszt, a menedékjogi státusz, illetve a védelmi státusz, fontos, hogy ezek ugyanolyan lábakon álljanak, ami a tartózkodási időtartamát illeti minden jogosult, tehát a menedékjogot kérők tartózkodási engedélyt kapjanak 5 évre. A 3 plusz 1 év helyzet, amit a bizottság javasolt. Miért van ez így? Függetlenül a személy státuszától a védelem való igény ugyanolyan, mind a hosszát tekintve, mint a hatáját kiterjedését tekintve. Éppen ezért akik védelemre jósultak, a, én a kevesebb védelmet, bizottság javasolt. Nagyon gyakor, figyelj, ez a gyakorlat tagországban, 6 ilyen tagországban, 14 tagországban 5 évre terjedt ki a védelem, tehát azt gondolom, hogy lehetünk ambiciózusak, sokkal ambiciózusabbak, mint a bizottság javaslat. Az 5 éves időtartam, amit én javaslok, mindenki a státusz esetében, az emberek integrálását illetően, a másodlagos mozgás megakadályozását illetően is lépéseket fogalmaz meg, és az öt éves tartózkodási engedély után a menedékjogot kérő hosszú távú tartózkodási engedélyt is kaphat. Az adminisztratív tereket csökkenteni, illetve a tagországi költségeket is, ami az áttekintést illeti, a nemzetközi védelmi státusz áttekintését. Én azt javaslom, hogy itt rugalmasaknak kell lennünk, Fontos, hogy ez a rendelkezés opcionális legyen, hogyha tagország úgy értékeli, hogy erre szükség van, illetve hogy a származási országban jelentős módon megváltozott a helyzet. A bizottság javasolja három vagy egy év utáni átdolgozást, én ezt opcionálisnak gondolom, azért, hogy csökkentsük a tagországokra, illetve kompetens hatóságokra nehezedő terheket, mivel a bizottság nem tudja eltemeszteni azt, hogy a kötelező átdolgozásnak miért kéne élni, rendszeres áttekintés, a nemzetközi védelmi státusz áttekintése nem hatékony intézkedés, és jelentős adminisztratív akadály hatóságokra. Tehát ami a nemzetközi védelmet illeti, ez a koncepció vagy belső védelem ott a bizottság, itt kötelező érvényű értékelést javasol a belső védelem esetében, miután egy ország úgy döntött, hogy az Európai Unióban befogadható ennek az adott személynek a védelmi kérelme. Ami a potenciális belső védelmet illeti, ez opcionális kell, hogy legyen egy olyan koncepcióról van szó, amelyet még csak nem is ismerem minden tagország. Fontos, hogy az értékelés a teljes kérdőzési folyamatnak szerves része legyen. És egy további fontos módosítóját választatás, a hosszú távú tartózkodási engedély kérdése az irányelv azt javasolja, hogy ha legalább 5 évig gyorsan tartózkodik a következő unió területén, úgy hosszú távú tartózkodási engedélyt kapjon. A 2011-ben ennek a irányelvnek a határt kibővítették, és a nemzetközi védelmre is alkalmazták olyan személyekre, akiknek joguk van nemzetközi védelmhez, Atalnatól kezdve, ahonnét kezdve megadták a nemzetközi védelmet. Az öt éves időtartam onnét indul, amikor nemzetközi védelmet kér valaki tehát amint az az eljárás elindul. Tudjuk azt, hogy ezek az eljárások bizonyos tagországokban több évet is igénybe vehetnek, és én nem látom, hogy miért veszne ezzel a kérvényező számára. Nem gondolom, azt, hogy csak onnél kezdve induljon az öt éves időszak, miután megadták valakinek a státuszt. Egy további kategória, amit bevezetek, jelentős tervezetemben újdonságként, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Azt javaslom, bővítsük ki a kiegészítő védelem státuszát, például természeti katasztrófákra. A múltban volt már erre példa, de nagyon fontos, hogy újra megnyissuk eh, ezeket a kérdéseket, és próbáljuk meg ezt bevezetni a jogalkotásba. De azok, akik eh, elmenekülnek környezeti katasztrófák, keleti eh, változások miatt egy adott országból, olyan személyek esetében, akiknek emiatt van szükségük védelemre, fontos, hogy bekerüljenek ebbe a körbe. A környezeti menekültek kifejezést szűk értelemben lehet használni olyan esetekben, amikor nem tudnak menedéket állni saját származási országunkban. A család definíciója további font. innen foglalkozunk azzal, hogy hogyan bővítsük a család definíciójának kérdését. A család egyesítés és felmerül kulcsontosságú kifejezés ez itt a Dublini rendettel összhangban. Tehát fontos, hogy ezt a testvérekre is kibővítsük. Nagyon fontos egységes család definíciót alkalmazni a különböző jogalkotási javaslatokban. A menedékjogi rendszerben fontos, hogy ambiciózusak legyünk, bővítsük a család definícióját, és fontos, hogy ne hagyjunk jó kézagokat. Ezek jelentésemnek legfőbb elemei, kedves kollégák, várom a közös, további közös munkát, remélem ambiciózusok leszünk az tevőknek, Köszönöm szépen az együttműködést, és várom a módosítókat, illetve javaslatokat. Hiszek abban, hogy a menedékjogi reform, amelyen most dolgozunk, egy olyan téma, amely nagyon eh, sokat tett az Európai Unió, és remélem, hogy az Európai Unió egy humanitárius kontinens marad. Köszönöm szépen. Thank you very much, Tanya. Let's go. Köszönöm szépen, Tanya. Rögtön kezdjük is az árnyék jelentéstevőkkel. Alessandra Mussolini néppárt. Grazie Presidente. Io quello che mi auguro e l'appello anche al... Köszönöm szépen, elnök úr. A azok a módosítók, amelyek a parlament szemében javítják a szöveget, gyakorlatilag azért szükségesek, mert szeretnénk, hogy a javaslatok az, a többi irányelvel és rendelettel összhangban legyenek. Nagyon fontos ez, és én nagyon röviden szeretnék szólni arról a témáról, amelyet ugye az előadó asszony is említett, tehát most akkor nekiállunk Wikström asszony filozófiáját követni, ugye a Dublini rendszer kapcsán, tehát hogy az eljárásokat egyszerűsítsük. Miért? Azért, mert az egyszerűsítés és a felgyorsítás a cél egy ilyen eljárás esetében, de ez nem azt jelenti, hogy túlterhelni a tagállamokat, és kiderül, hogy mi az, ami e, illegális, és ezzel kell szembeszállni. A bizottság szövegében egy is megvan egyébként ez. E, mások között, vagy többek között e, Olaszország, az előadóasszony is felsorolt 14-et, tehát hogy vannak a tagállamok, akik ezzel már foglalkoznak, vagy ezt már megadják, ugye van egyrészt a menekült státusz, és van másrészt a kiegészítő védelem státusza, közben pedig megvannak a határidők, tehát most akkor vannak olyan menekültek, akik a határidő lejártával, akkor visszatérnek az illegalitásba a, akik nemzetközi védelmet élveznek, vagy kiegészítő védelemben részesülnek, és aztán utána lejár a határidő, és az illegális, illegalitásba kerülnek vissza, ez komoly probléma. Tehát a két különböző státusz esetében kellene foglalkozni a határidőkkel, és azzal is, hogy mondjuk önkéntes alapon újra vizsgálják a kérelmeket. Ami azt illeti, hogy esetleg visszavonják ezt, vagy pedig azt, hogy mondjuk a család fogalmának az értelmezését, és hogy figyelembe vegyék azt, hogyha egy menekült arról számol be, hogy családi kötelékei vannak, akkor ebben az esetben, ha visszatérnénk a bizottság szövegéhez, akkor ez nagyon meghosszabbítaná, tehát az ott meghatározott szabályok nagyon meghosszabbítanák az eljárást, és nem segítene azoknak az embereknek, akik talán háború elől menekülnek, vagy más humanitárius szempont miatt nyújtják be a kérelmüket, és a két, kérelm, a két státusz közül az egyiket meg is kapják kiegészítő védelmet, vagy pedig a menekült státuszt. Az előadó még egy utolsó ö, lépést is megtesz, már ami a család fogalmát illeti, és most én nem fogok részletesen nem fogok részletekbe menni, mert nagyon sok időbe telik, de arra szeretnék emlékeztetni, hogy minden jogszabályban az a rendeletekre is igaz, tehát minél inkább különböző precíz ö, aspektusokat próbálunk ö, megfogalmazni és beépíteni, annál, ke, annál több ö, a korlátozás, ö, és minél, tehát minél inkább ki, hosszabb és pontosabb definíciót akarunk készíteni, annál több embert zárunk ki, és oda kell figyelni, hogy a kiszolgáltatottak esetében nehogy diszkrimináció valósuljon meg az eljárásban. Tehát ezt érdemes lenne kiértékelni. Egyébként számomra nagyon fontos az a pont, hogy a család tehát most mindegy, hogy a család magjára, a szűk családra gondolunk, vagy a távolabbi családtagokra, vagy ugye arra, vagy a tranzitországról van ez szó. Egy másik dolog, a család összetétele abban az államban, ahol valaki benyújtja a kérelmét. Azért mondom, hogy ez egy probléma, mert felmerülhet annak a konkrét kockázata, hogy üzletházasságokat kötnek, és ezért nagyon fontos a kiskorúak hogy a kiskorúakról odafigyeljünk. Elnézést, elnök úr, egy pillanat, és befejezem, tehát egyetértek az előad, előadóval, hogy ugye a kiskorúakat is érinteti a kényszerházasság, és ezt itt kihasználhatják. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok senkit félbeszakítani, tudom, hogy ez egy nagyon komplex dosszié. A baj csak az, hogy 1115 re érkezik a miniszter úr, és 45 percre lesz szükség a vele folytatandó vitához. Ez kés lesz. Időben kell kezdenünk majd. Nagyon furcsa dolgokat mondanak itt tolmácsok. Nem furcsa, csak valamilyen más nyelven szól itt a tolmácsolás. Valamilyen északi ország, nem? Nem, hollandul. Hollandul susmorognak itt a fülembe. Elnézést. Sophie nem így szokott beszélni, de mindegy, mindegy. Blinár asszony, a következő. Vagy Cecília, te kérsz szót? Pillanat, pillanat, mondja az elnök. Az ECR-nek kell először szót adnom, elnézést kérek. Elrontottam, bocsánat. Elnézést kérek, kérek az ECR elnyék jelentéstevője kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, az ECR üdvözli ezt a jogalkotási javaslatot a bizottság részéről, és üdvözli a menekültügyi eljárások és fogadási körülmények harmonizálására vonatkozó összes javaslatot. Úgy gondoljuk, a másodlagos mozgás és a célország kiválasztásának lehetősége veszélyezteti a Schengeni övezetet és a menekültügyi rendszerünk hitelességét. A menekültügyi eljárás a gazdasági migráció csatornájává vált, ne legyünk naívak, ezt látni kell. A gazdasági migráció alatt az értendő, hogy valójában nem üldöztetik ezek, nem üldöztetésnek az áldozatai ezek az emberek, hanem a hazájukban uralkodó gazdasági körülmények elől menekülnek. Mindenképpen ösztönzőket kell teremteni a menekülők számára, hogy betartsák a szabályokat, és szankciókra van szükség, hogyha azt nem teszik meg. El kell rettenteni azokat, akik nem szorulnak védelemre, attól, hogy visszaéljenek a menekültügyi rendszerrel. Az ECR támogatja a nemzeti rendszerek harmonizációját, és úgy gondoljuk, a rendelet a megfelelő eszköze ennek a célnak az eléréséhez. Ugyanakkor a harmonizáció esetében minimum standardokra van szükség, köz, szükség közös szigorú szabályokra és közös jogértelmezésre, ahelyett, hogy nagylelkű szabályokat határoznánk meg, maximum normákat és liberálisan szabadon értelmeznénk a szabályokat. A szabályok célja az, hogy ne ösztönözzék a migránsokat, hogy Európába jöjjenek, hanem hogy elrettentsék őket ettől. Amikor Fajon asszony jelentés tervezetéről van szó, úgy gondoljuk, hogy sok módosító nem módosítás nem javít a bizottsági javaslaton, inkább a szabályozás ellenében hat. Korlátozzák eh, a kérelmezők eh, kötelezettségeit, a jogaikat bővítik, és eh, korlátozzák az elbíráló hatóságok lehetőségeit. Nem tudjuk például az éghajlat, éghajlati menekült koncepciót elfogadni, vagy pedig a családtagok fogalmának kibővítését azt sem tudjuk elfogadni, hogy töröljük azt a követelést, hogy a lehető leggyorsabban regisztráltatniuk kell maguk, magukat a menekülteknek, és nem tudjuk elfogadni a kiegészítő védelemmel részesülők védelmének időbeni kiterjesztését. Úgy gondoljuk, hogy a menekültügyi státusz mindig is átmeneti, kell, hogy legyen, ezért a kedvezményezetteknek lehetőleg korábban vissza kell térniük a hazájukba, különösen akkor, hogyha nem integrálódnak megfelelően az új országban. Úgy gondoljuk, hogy a kiegészítő védelmet egyszerre csak egy évre kell odaítélni, és a védelem szükségességét minden egyes megújítás előtt fel kell újra mérni, és fontos, hogy ez az felmérés vagy ellenőrés kötelező legyen az összes tagállamban. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. A fájl esetében nem jelölték itt nekem, hogy ki az ECR elnyek jelentéstevője, de ezt orvosolni fogjuk. Wikström asszony. Köszönöm szépen, Angelika Mlinár kollégám helyett szólalok fel, aki ma sajnos nem tud itt lenni. Szeretné megköszönni a jelentéstevőnek a kiváló munkát, amit már megszokhattunk tőle. Úgy gondolja, hogy a jelentés tervezett megerősíti a bizottsági javaslatot is javít rajta, és a megfelelő irányba mutat. Különösen üdvözli a jelentéstevő azon megközelítését, hogy megpróbálja összekapcsolni a menekültek védelmét és az integrációt. Üdvözli az imént elhangzottakkal ellentétben azt, hogy éghajlati, bevezetik a, bevezeti az éghajlati menekült fogalmát, Üdvözli a kiegészítő védelemre vonatkozó rendelkezéseket, a nemzetközi védelemre vonatkozó megjegyzéseket a szövegben, és üdvözli, hogy a büntető jellegű megközelítés helyett ösztönző jellegű megközelítést alkalmaz a jelentéstevő. Örülne annak, hogyha kibővítenénk a családegyesítés hatáját, azért, hogy fellépjünk a másodlagos mozgással szemben, ahelyett, hogy szankciókkal érnénk el ugyanazt. És végezetül, Tánya, Angélika nagyon várja már a gyümölcsöző együttműködést a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cecília, hogy helyettesítetted Angélikát. A GUE részéről az ennyi jelentéstevő Barbara Spinelli. Jó, apprezzo. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm hogy jogi értelemben milyen pontosan fogalmaz a szöveg, és szerintem nagyon jól bírálja a bizottság tervezetét ez a szöveg azokon a pontokon, amelyekről Tanya is, amelyekről Tanya egyébként is beszélt már, a lefelé irányuló harmonizáció veszélye el fenn, milyen szép szó is ez az harmonizáció szó, a zene, zenéből származik, ugye, a zene világából. Talán ilyen értelemben érdemesebb lenne nivellálásról beszélni. Nagyon fontos, hogy a kiegészítő védelem és a menekültügyi jogál, illetve a menekültek jogállásának megfogalmazását harmonizáljuk, a menekültügyi döntések, határozatok lehető legnagyobb mértékű kölcsönös elismerése is nagyon fontos a tagállamok között, és fontos a különböző területeken felhívni a figyelmet a visszanem utasítás abszolút kötelezettségére. A húzamos tartózkodás kérdésével kapcsolatosan szeretném elmondani a következőket. Tanya itt néhány olyan változást eszközölt, amely szerintem megerősítette, jobbá tette a szöveget. Nekem is lennének még javaslataim egyébként, ezek közül néhányat megemlítenék most. Az első a környezeti menekült státuszának elismerése. Nagyon örülök annak, hogy a szöveg ilyen világosan fogalmaz ezzel kapcsolatosan. Én azt javasolnám, hogy fogalmazzuk meg pontosan, hogy milyen környezeti ártalmakról van szó melyek azok a környezeti ártalmak, amelyeket az ember okoz, illetve a nyugati világ politikája. Ismerjük a land grabbing jelenségét, melynek révén Afrika és Ázsia hatalmas területei változtak sivataggá. Ezen érdemes lenne közösen gondolkodni, a néppárti és az ECR-beli kollégákhoz fordulok, arra szeretném őket kérni, hogy gondolkodjanak el ezen. Ez egy új téma, ez egy újfajta kérdéskör, érdemes lenne ebben megállapodni. Egy további pont, amely szerintem szintén nagyon fontos, a húzamos tartózkodási engedéllyel kapcsolatos pont, ezt az engedélyt rendszeresen meg kellene hosszabbítani, Szerintem érdemes lenne a családegyesítés szempontjá, szempontjából meg, kibővíteni a család fogalmát. Mussolini kollégának szeretném mondani. Értem a megfontolásait, szerint minél szorosabbra vesszük a definíciót, a fogalom meghatározást, annál kevésé vagyunk inkluzívak, ezen érdemes elgondolkodni. Ugyanakkor a kiegészítő védelem fogalma fogalmának épp az lenne a célja, hogy túlmutasson a fogalom meghatározásokon, és inkluzívabb legyen. Tehát épp a kizárással ellentétes célja van. Aztán Azok esetében, akik tartózkodási engedélyét nem hosszabbították meg, vagy visszavonták, ezek esetében van egy három hónapos határidő. Tánya jelentésében ez idő alatt az érintett személy másfajta legális tartózkodási lehetőség után nézhet szerintem. Problémás ilyesmit javasolni. Gondoljunk bele, hogyan lehetne három hónap leforgás alatt bármi más legális tartózkodási indokot találni. Köszönöm szépen Jean Lambert a zöldek részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm Tanya Fajonnak. Köszönöm Tanya Fajonnak ezt a kiváló jelentést. Az én frakcióm rengeteg, rengeteg mindent fog támogatni ebből a szövegből. Ön személyként hol szólok hozzá, aki legutóbb az irányelv felülvizsgálatának a parlamenti jelentéstevője volt, és örülök, hogy a parlamentnek most első ízben sikerül a jogalkotás területén beleszólnia a belső védelem témájába is, és az egyéb kapcsolódó témakörökbe. Ide tartoznak a nem állami szereplők, az ő szerepvállalásuk és egyebek, úgyhogy nagyon üdvözlöm az erre vonatkozó módosításokat és azok irányát. Szeretnék röviden hozzászólni ahhoz a témához is, hogy itt um, egy um, rendeletről van szó, És hogyha ez az eddigi szinteket, szintet, a védelmi szintet csökkenti, akkor ezzel azért gondunk van. Kérdés, hogy megérette az idő egy rendeletre egyáltalán, vagy még mindig inkább csak irányelven kellene gondolkodnunk. Szem előtt kell tartani a tagállami realitásokat is. Évről évre újra meghatározni egy adott személy jogállását azt hiszem egy administratív rémálom. Nézzük csak meg, hogy egy-egy tagállam esetében már az első ö, ilyen ö, jogállási, jogállás meghatározás mennyi ideig tart. Fontos a kedvezményezett érdekeit is szem előtt tartani, és a családtagok érdekét. Nagyon súlyos károkat okozhat ez a kedvezményezettek, illetve a menekültek mentális állapotára nézve, és az integrációt is nagyon, nagyon nagy mértékben hátráltatja. Hogyha valaki tudja, hogy egy év múlva úgyis felülvizsgálják a logállását, akkor miért erőltesse meg magát, hogy integrálódjon. És hát nyilvánvaló az is, hogy a legtöbb munkaadó egyszerűen meg sem fontolja, hogy az adott szemét felvegye, hiszen ha egy év múlva már ott sem lesz az adott személy, akkor miért is tenne így? Szem előtt kell tehát tartani azt, hogy egyfajta stabilitásra van szükségük a menekülteknek is, és a tagállamoknak is a rendszerüket tekintve. Ezért azt hiszem, ezeket a rendszeres kötelező felülvizsgálatokat nem igazán üdvözölhetjük. Itt lényegében arról van szó, hogy stabilitást kell nyújtanunk és védelmet kell nyújtanunk, ezzel kapcsolatosan nagyon világosan kell fogalmazni. A kiegészítő védelem önmagában nem azt jelenti, hogy valaki egy csodálatosabb emberi lény, mint bárki más, és ezért kevesebb élelemre és jövedelemre van szüksége. Úgyhogy nagyon is üdvözöljük a harmonizációra vonatkozó megjegyzéseket, a huzamos tartózkodási engedéllyel kapcsolatos felvetéseket, és a jogállás rendszeres felülvizsgálatára vonatkozóakat. Még sok másik fontos területet is említhetnék, de biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő időben is szorosan együttműködünk majd ez, ezen problémák megoldásán. És még nagyon röviden szeretném megemlíteni azt, hogy meg kell nézni a család fogalmának meghatározását, és meg kell nézni hogy az, azt, hogy kikre vonatkozhat a védelem, különös tekintettel a környezeti menekültekre is. Köszönöm szépen az FTD részéről, Castaldo úr lenne a felszólalónk, de nem vagyok biztos benne, hogy itt van. Úgy látom, nincs itt akkor talán van-e időnk a bizottság reakcióját meghallgatni. Várjuk akkor tehát a hozzászólást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a ponttal kapcsolatban én nagyra értékelem ezt a jelentéstervezetet, amely a nagyobb harmonizációt követő Európai Bizottság javaslatot követi. Két fő pont, ami itt felmerült, az egységesebb eh, elismerési ráta a tagállamok részéről, illetve el kell kerülni a race to the bottom eh, megközelítést minden válság esetében, és eh, köszönjük, hogy, ez, hogy a jelentéstevő ezt támogatja, ami, el, ami javaslatunkat. Aztán az opt opcionális klauzulák ezen elvek ellen hatnának, főleg ami a belső védelmi szabályokat illeti, nagyon fontos lenne, hogy elérjük az egységesebb elismerési rátákat. Van néhány e, jogi téma a státusz visszavonásával kapcsolatban, illetve a visszafordítással kapcsolatban, amelyeket meg kell vitatnunk. Aztán súlyos kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy a hatályt kiterjesszük az emberek által okozott katasztrófákra is, úgyhogy itt vannak ENSZ és más kezdeményezések, amelyek erre vonatkoznak. Nem gondolom, hogy nekünk kellene kibővíteni a védelmi hatályt ezekre a kategóriákra. Illetve az integrációs intézkedésekhez való hozzáférést is fontosnak tartom, és köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen, és most Tányának adom vissza a szót. Köszönöm szépen, kollégák, csak gyorsan reagálnék arra, amit az Európai Bizottság mondott. Egy Gyakran hallom azt az érvet, hogy nem érett meg az idő eh, eh, erre és arra. Én azt gondolom, hogy az idő mindig érett arra, hogy a bizottság ezt és azt javasoljon. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevő kollégáknak és a többieknek, akik eh, részt vettek ezen az első eszmecserén. Ez természetesen a javaslatokat megfontolom és komolyan veszem, és azt hiszem, hogy visszaigazolódott, hogy jó irányba haladunk. Ami a fő célt illeti, eh, amit a legtöbb kollega oszt, az az, hogy azok az emberek, akik Európába jönnek, eh, és nemzetközi védelemre jogosultak, kapják meg ezt a státuszt, és valamilyen stabilitást biztosítsunk az életükben. Úgyhogy itt jobb, stabilabb, hosszabb távú programokra van szükség, nem büntetőeszközökkel kell dolgozni, vagy intézkedésekkel, hanem integrációval. Ez nagyon fontos, a családegyesítés szempontjából is fontos. Úgyhogy ilyen irányban folytatom a munkát, köszönöm a javaslatokat, és remélem, hogy ambiciózus javaslatot fogunk tudni elfogadni. Köszönöm szépen, Tánja, mondja az elnök. Köszönöm szépen a bemutatót. Köszönöm mindenkinek. Március 24-e módosítások benyújtásának a határideje. A miniszter úr közeledik. 45 percet terveztünk az ővele folytatott eszmecserére, ami nem sok, 11.10-kor kezdhetjük a vitát, ami további pár percet ad nekünk, úgyhogy ne menjenek el, ne menjenek el a kollégák, mert 11.10-kor kezdjük. És ezzel nyerünk néhány percet. Whatever you do, don't eh, come at quarter past, come at ten past. Colleagues, take your seats now. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Thank you, colleagues. Um... Köszönöm, kedves kollégák. Kérem, hogy aki szeretne majd hozzászólni a vitához, az legyen szíves jelezze. Nagyon örülök, hogy Janis Muzálász itt van közöttünk, először vesz részt az ülésünkön. Nagyon nyitott volt a kapcsolatfelvétel, és ez nagyon nagyra értékelem, hogy nagyon nyitott a miniszter úr, és hajlandó részt venni ezen az eszmecserén. Természetesen a Dublin és témáról beszéltünk ma, illetve a kvalifikáció témájáról. De persze folyamatosan foglalkoztat bennünket a görög téma és egyéb ebből felmerülő kérdések. Megadom a szót a miniszter úrnak, akinek kb. 10 percet tudok adni a Dublini rendszer kérdései, ennek reformja, a transferek kérdése merül fel. Ezekről is várjuk a hozzászólását, a véleményét. A kollégáknak egy-két percet fogok tudok adni a hozzászólásukhoz, és kérem, hogy precízen, pontosan fogalmazzanak. A miniszter úrnak pedig 10 percet tudok adni. További késlekedés nélkül Ioannis Muzálász miniszter urat kérem, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és meghívtak. Attól függetlenül, hogy osztjuk-e egymás véleményét vagy nem, természetesen magától értetődik, hogy különböző vélemények léteznek. Mindig az az érzésem, hogy mint hogyha otthon lennék, és amikor innen hazamegyek, akkor tudom, hogy voltak véleménykülönbségek, de voltak dolgok, amikben egyetértettünk, és összességében ez oda vezet majd, hogy javul a helyzet eh, hazám számára, a menekültek számára összességében. Túl sok időm nincs, de nagyon sok mindent szeretnék mondani, és örülnék, hogyha kérdéseket tennének majd fel. 2015-ben 850 ezer menekült jött, jött Görögországon át, tehát naponta 10 ezer emberről van szó. Az Európai eh, Unió eh, Európa Unió segítsége nélkül ez nem eh, valósulhatott volna meg. Nem volt eh, nagy katasztrófa, nem volt járvány, eh, nem volt haláleset, úgyhogy ez már sikernek könyvelhető el összességében a görögök részéről a menekültekkel szemben a támogatás és a baráti érzések valósulnak meg. Aztán Európában lezárták a határokat, napi tízezerről 2500-ra csökkent a menekülten számok naponta, 60 ezeren visszarekedtek, ott rekedtek Görögországban, és aztán Törökországgal aláírták az EU-török egyezményt. Aztán jött Idoméni, és nagyon rövid idő alatt Idoméni létrehozása után Idoménit újra feloszlatták, megszüntették, aztán megint befogadó állomásokat készített, építettek. Ezek kezdetekben nagyon rossz állapotban voltak, nagyon rossz körülményeket biztosítottak, de most már egyre jobb a helyzet. Nyolc hónap alatt Idoméni megszüntetése óta 50 ezer befogadó helyet tudtunk létrehozni. Nálunk korábban nem voltak ilyen befogadó központok, helyek Ugyanezen idő alatt három hónappal idoméni megszüntetése után előzetes aláírásokra került sor, és a rossz táborokból jó táborok lettek. Tehát most már nincs olyan menekült, akinek akinek sátorban kellene laknia, és ne férne hozzá az orvosi ellátáshoz az, a gyermekek ellátásához, az oltásokhoz a gyerekeknek a WHO ehhez gratulált, aztán élelmiszerhez, stb. És a gyerekek már iskolába is járnak. A kísérlet nélküli kiskorúakkal kapcsolatban eddig 300 helyünk volt eredetileg, most már 1400 hely van. Azt hiszem nyárig hogyha nem lesz további áramlás, akkor minden kíséret nélküli kiskorú el, kiskorút el tudunk helyezni. Azonban e, de mindent megteszünk a dolgok javítása érdekében. Ez a szárazföldi helyzet, ami az e, szigeteken van, az egyre nehezebb, nem a túlnépesedés miatt, hanem a populizmus miatt. A populizmus egyre terjed, ez gyakorlatilag ez egy félelmi reakció, ami megfigyelhető. Egyesek azt tudjuk, hogy a szigeteken szörnyű a helyzet. Azonban most javították a helyzetet. Móriában három halálesetre került sor télen, ez tragikus volt. Aztán a populizmus is felütötte fejét, de aztán ez kezd apadni. Ami engem meglepett, az az, hogy a rasszista eh, hozzáállással eh, szemben nem volt megfelelő és hatékony kommunikáció. Sor került erre a három halálesetre, és akkor bizonyos engedményeket tettek. A eh, táborokat újra helyreállították. Hogyha nem sikerül megváltoztatni a klímát, a hozzáállást a szigeteken, akkor megint csak ugyanaz, a, ugyanabban a helyzetbe esünk vissza. Nagyon fontos, hogy tegyünk a dolog megoldása érdekében a politikusok, a frakciók, a pártok ezt a jelenséget kordában kell tartani. Megfelelő kapacitásokat kell rendelkezésre állítani, a központokat kibővíteni, megfelelő szolgáltatásokkal eh, kiegészíteni és védeni a menekülteket és migránsokat. Ami a jövőbeni terveket illeti, az Európai Bizottság eh, főigazgatóságával együtt dolgoztuk ezek ki. 2017-ben 20 ezerről 30 ezerre szeretnénk emelni a lakásokban elhelyezhető eh, menekültek számát. 2018-ban még további további táborokat hozunk létre, és további tízezer helyet lakásokban. Tehát akik valóban jogigényel rendelkeznek, azoknak méltó elhelyezést szeretnénk biztosítani. Legkésőbb áprilisig készpénzt is kiosztunk a menekülteknek, és aztán lesznek munkavállalási engedélyek. Nagyon fontos, számunkra e, az a legutóbbi vita óta e, A Cicília jelentés egy nagyon jó jelentés volt, e, nem tudok minden pontjával persze egyetérteni, de Wikström asszony jelentése, Cecília jelentése mindenképpen jó vita alap, jó vitaindító lehet. Az Európai Bizottság jelentései nem képezik vita alapját, tehát ahogy a szolidaritásról beszélnek, itt tulajdonképpen a szolidaritás hiányáról beszélhetünk csak, illetve Dublin, hogy kezelik. Ez azt jelenti, azt mutatja, hogy függetlenül attól, hogy milyen politikai álláspontot képvisel valaki, ez nem megvalósítható. Nem arról van szó, hogy most görögök szeretnék -e ezt a helyzetet, vagy nem, vagy az olaszok, Egyszerűen arról van szó, hogy ez nem megvalósítható. Össze fog omlani a rendszer, ahogy amely, amint újra felszökik a menekültek száma. Az Európai Parlament jogszabályalkotó szerv olyan jogszabályokat kell elfogadni, amelyeknek köszönhetően nem lehet a parlamentet megkerülni. Először is a legfontosabb dolgokat szeretném kiemelni, amelyekben egyetértünk, nem pedig a technikai különbségeket. Az a véleményünk, hogy nagyon fontos az automatikus eljárás. Nem arra, hogy újra minden alkalommal külön dönteni kelljen. Ennek nincs hozzáadott értéke. Ezért nagyon fontos, hogy az eljárást automatizáljuk automatizáljuk és kvantifikálhatóvá tegyük. Nem 150 százalékról van szó, szerintünk 100 százalék alatt kellene lenni, de ez megint csak egy másik technikai vitának a tárgya. Teljesen mindegy, melyik országról beszélünk, ma ez Görögország vagy Olaszország, de holnap Németország, Lengyelország is, vagy Magyarország is tárgya lehet ennek, hogyha e, a pre-Dublin ellenőrzést egyedül egy országnak kell elvégeznie, akkor az az ország teljesen összeomlik. Ez nem megy. Igyekeztünk felvételi helyeket létrehozni, de hogyha most megint fel, felfele mennek a menekült számok, és nekünk kell elvégezni a Dublini rendszerben azt, amit tőlünk elvárnak, akkor látni fogják, hogy Görögország nem tudja ezeket a feladatokat elvégezni. Ez Görögországot tönkreteszi, Európát tönkreteszi, és hatalmas problémákat jelent a menekülteknek és migránsoknak. Ugyanez érvényes Olaszországra és minden más országra. most jogilag nem tudom a dolgokat pontosan leírni, de nem akarunk rugalmas biztonságot. Valamilyen kompromisszumra kellene jutni. Valamilyen második fázisra, amiről Cecília is beszél a jelentésében. Minden államnak muszáj menekülteket befogadni, ez politikailag is rendkívül fontos, és aztán lépésről lépésre kell növelni a számukat. Ami pedig az önkéntes felajánlásokat illeti, ez e, Görögországnak egyáltalán nem sikerült, nem segített. Háromszor hívtuk föl a tagállamokat arra, hogy támogassák a menekülteket, e, illetve e, háromszor voltak felajánlások a tagállamok részéről Görögországnak, és ezeknek a e, felajánlásoknak 5%-át kaptuk meg. Egyes országok, Németország, Hollandia, Franciaország, Svédország, Portugália, Remélem nem felejtettem el senkit, ezekből az országokból jött a legtöbb segítség, de nem arról van szó, hogy az összes tagállam segített volna. Ez azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy bár különbözőek a vélemények Wikström asszony jelentésével kapcsolatban és a jelentés mindenképpen jó vita alap. Nekünk is lesznek módosító javaslataink, és vannak vélemény különbségek, de az a véleményünk, hogy hogy teljes körű megközelítésre van szükség. Nagy-nagy fáradozásokra került sor eh, Cecília részéről is, és ezt szeretném elismerni. És van itt néhány dolog, eh, amelyek eh, itt valóban megvalósulnak, és ezen kívül a további dolgokról lehet még vitatkozni. Nem kell most ezt még egyszer megismételnem. A rugalmas szolidaritás, nos hát, ez a nem hatékony szolidaritás tulajdonképpen. Itt most inkább abba is hagynám, várom a kérdéseket. Um, Köszönöm szépen miniszter úrnak. Akkor most a kollégák következnek. Nagyon hosszú a hozzászólók listája. Nagyon fontos a téma, amelyeket a miniszter úr felvetett. Szeretném meghallgatni majd az ő válaszait is. Úgyhogy arra kérek, mindenkit, hogy két percnél tovább ne beszéljen, és hogyha lehet, akkor inkább egy percre sűrítse be. Metzola asszony kezdi a koordinátorok részéről. Köszönöm szépen miniszter úrnak, köszönöm szépen ezt a nyitott kommunikációs csatornát, ami megvalósul az ön részéről és napi szinten tájékoztat bennünket arról, hogy mi történik az ön országában. Az ön országa hatalmas menekült áradattal kellett, hogy szembenézzen az elmúlt években. Ön azt mondta, hogy a kulcs a szolidaritás, ezt osztjuk, és a jelenlegi aki felülvizsgálatának minden egyes pontjában ez kell, hogy legyen a kiinduló pont. Ön beszélt erről tegnap, miniszter úr, de hogyha egy kicsit kitérne jobban arra, hogy milyen, mik a jelenlegi számok, hányan vannak, akik érkeznek, hányan vannak, akiket visszafordítanak az EU-török egyezmény miatt, illetve az EASO-val is eh, egyeztettünk erről, bizonyos alapokat kap az ön eh, eh, kormánya, annak érdekében, hogy segítséget nyúljon a menedékkéremek elbírásával kapcsolatban. Hogyha erre ki tudna még térni, az jó lenne. Illetve az alapok, amiket kapnak vagy a pénzek, amit kapnak, ezek arányosak-e azokkal a kihívásokkal, eh, amelyekkel szembenéznek, akár a szárazföldön, akár a szigeten. Most néhány perc múlva el kell mennem a néppárti eh, ülésre, de a nekem adott választ meghallgatom a eh, weboldalon. Köszönöm szépen, szociáldemokraták, Birgit Szipel. Köszönöm szépen, köszönöm a miniszternek, aki szeret hozzánk jönni, és szeret beszámolni a görög helyzetről. A kollégákhoz hasonlóan egy-két kérdésre szeretnék én is koncentrálni először is. Görögországra elég nagy nyomás helyeződik. Nagyra eh, értékelem az ön szavait. Azt mondja, hogy nem csak a menekültek nagy számával kell szembenézniük, hanem az elmúlt eh, években más területeken is eh, nagy kihívások merültek fel a török egyezmény például, tehát új feladatokat kapnak, és erre is fel kell készülni. Mind a mellett szeretnék eh, emlékeztetni arra is, hogy Görögország még mindig az megszorítások alatt szenved, ami az ön országát illeti, és a sziget, főleg a szigetek helyzetét illeti, kérdezem, hogy pontosan milyen eh, támogatást eh, kapnak az európai ügynökségektől? Milyen támogatást kapnak tagállamoktól? Teljesen egyetértek eh, ezzel, hogy a rugalmas biztonság teljesen értelmetlen, akkor, hogyha egyes tagállamok semmilyen támogatást nem adnak. Kapnak-e támogatást a technikai felszerelés, munkatársi állomány, pénz formájában? Illetve, hogyha ha ami az ellenőrzéseket, illeti jogsegélyt, bírák, ügyvédek, jogászok, segítségére van szükség, ezt Görögországnak kell nyújtani a munkatársak részéről, fel tudják-e készíteni erről a munkatársakat, erre a munkatársakat, és tudnak-e további munkatársakat felvenni, tekintve a megszorításokat. Köszönöm szépen. Mária Szúr az EKR nevében, tessék. Köszönöm szépen miniszter úr, köszönöm szépen, és örülök, hogy itt van az Európai Parlamentben. Hadd mondjak néhány szót az égei szigetekkel kapcsolatban. Ott már 6 van 1500 menekült és illegális bevándorló van. Ön ismeri a helyzetet, hiszen nemrégiben látogatott el a szigetekre. Az elmúlt másfél évben Hiosban, Számoszon és Leszboszon voltam. A problémák, amik ott felmerülnek, ennek semmi köze a populizmushoz. Az ott lakók rendkívül sok menekültet fogadtak be 2015-2016-ban, és az emberek ezt most már nem akarják elfogadni azt, hogy az Európai Unió és önök hogyan értelmezik a helyzetek, helyzetet. Állítólag a török EU egyezmény megtiltja azt, hogy ezen új menekültek egy része a szárazföld, Görögország szárazföldi részére kerüljön át. Ez, itt mi, ez min alapul? Azt nem gondolom, hogy ez le van írva bárhol. Mire utaltak, amikor ezt mondták? És akkor lenne még egy javaslatom, ez Avramopoulos úr válaszából derül ki. A szigeteken ragadt emberek 40%-a kíséret nélküli fiatal, illetve védelemre szoruló csoportok. Most mi lesz eh, ezekkel az emberekkel? Nem kellene őket a száraz földre vinni. 16.500 emberről van szó, tehát több mint 7000 embert kellene átvinni. az, az eh, a szárazföldre. Morián, Szudánon nagyon rossz a helyzet. A szigetek lakóit meghívtuk ide, Brüsszelbe, és lesz itt egy rendezvény, március 27-én, ha akar, eljöhet arra is, és akkor párbeszédet folytathatunk a kollégákkal, mert ez nem megy, hogy a, lakos, a szigetek lakosait elítélik, és populizmussal vádolják őket. Azokat, akik több olyan sok menekültet fogadtak be az elkövet, elmúlt időszakban. Nem tudok kivételt tenni, mindenki két percet kap, Ernst Tura a GUR részéről. Elnézést. Nem, Cecilia Wikström az ALDE részéről. I was just told that I will have a bilateral meeting with the minister, so in order én is szót szeretnék kérni majd a szóló lista végén. Kornélia Ernst nevében. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ön megint itt van, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos találkozó, nagyon fontos, hogy rendszeresen találkozzunk, ez fontos számunkra, és természetesen eh, annak tükrében is, ami Görögországban történik. Ön azt mondta, hogy 5% a száruknak és szolgáltatásoknak, amelyek megígért az EU, érkezett csak meg Görögországban. Pontosítsa kérem mindezt, mi az, amit nem szállítottak, és mi az, ami különösen nehézét teszi a helyzetet Görögország számára. A második a menekültek szétosztásra, ahova először megérkeznek, ez főleg a költöző tenger országaiban történik, Görögországba, Oroszországba érkeznek a legtöbben, és hogyha a jövőbeni szétosztásról beszélünk, akkor az ön számára mi az, ami különösen fontos számunkra? Az lenne különösen fontos, hogy eh, már az első naptól kezdve oszták szét a menekülteket, illetve hogy eh, ez eh, hatékony legyen az említett országok számára, és hogy más tagországokba távozhassanak a menekültek. Ami a kiskorúakat illeti, mi a helyzet, milyen az ő helyzetük. Lehet, hogy ez eh, ön szintén pontosíthatná az áthelyezés kapcsán milyen problémák vannak, illetve a bizottság, a tanács, az EU eh, milyen típusú erőteljesebb támogatást nyújthatna. Köszönöm szépen, Kornélia. Judith Sargentini. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést szeretnék itt megszólítani. Az első a tör török megállapodás első fordulójához közeledünk, a 18-a vagy március 20-a, és remélem, hogy a jövő héten erről lesz egy vita is, viszont a néppárt a liberálisok blokkolták ezt a kérést, úgy érzem, hogy a szégyenletes, hiszen fontos, hogy legyen demokratikus ellenőrzés a törökországi megállapodás kapcsán. Szeretnék többet hallani a minisztertől, és nagyon örülök, köszönjük, hogy eljött hozzánk. Tehát a luxemburgi bíróság kapcsán mit gondol ön, miszerint ők nem a megfelelő fél, hogy megítéljék a visszatérítést Görögországból Törökországba az emberek, akkor hova mehetnek? Ezért, hogy demokratikus jogaikat érvényesítsék. Második kérdésem pedig az áthelyezés vonatkozik. Ez itt egy játék. A, holland bevándorlási miniszter azt mondta, hogy ő nem szeretne Görögországból sok embert átvenni, hiszen nincsenek olyan emberek, akik teljesítenek kritériumokat. A 60 ezer ember helyett, akik hajlandóak részt venni az áthelyezésben, 24 ezer nem teszelget a feltételeknek, ők a törökországi megállapodás után érkeztek, tehát nem befogadhatóak az áthelyezéshez, illetve nincs megfelelő állampolgárságuk, az az olyan állampolgárságuk, mi szerint 5 a ezeknek pozitív kell, hogy legyen. Hát itt egy számháború zajlik, és a tagországok csökkenteni fogják a számokat, és aztán elkezdenek százalékosan erről beszélni. A görög miniszter így még nehezebb helyzetbe kerülhet. Köszönöm, Winberg asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött. Köszönjük, hogy tájékoztatott bennünket. Ön elmondta, hogy a dolgok elkezdtek javulni, illetve hogy azzal segíthetünk az embereken, hogy megfelelő orvosi ellátást biztosítunk számukra. Tehát lehet, hogy igen, elkezdtek megfelelni a feltételeknek a Debreni megállapodás értelmében. És amikor a táborokban élőkről van szó, hányan vannak köztük szíriaiak. Érdekes volna ezt megtudni, hiszen gyakran azt gondoljuk, hogy a legtöbb menekült Szíriából érkezett, és érdekes lenne megtudni azt, hogy hányan tényleg szíriaiak, illetve hány embert küldtek vissza a megállapodás értelmében Törökországba, ezt szeretném öntől megtudni. Köszönöm. Majem Björg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy eljött a találkozónkra, rövid leszek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a legtöbben nyilván olvasták azt a levelet, amit 160 szervezet, civil szervezet írt a helyzetről. Nem csak a görög kormányhoz intézték ezt a levelet, hanem az összes kormányhoz Európában. Fontos, hogy megváltozzon az EU bevándorlási politikája. És az egyik kérdés, amire felhívták a figyelmet, az az volt, hogy az EU nem jó politikát folytat. Ha nem lát valamit, akkor ez nem létezik számára. Ez a határok ö, externalizációja téma, amelyről ö, vita folyik, illetve a sziget táborok Görögországban, az EU azt mondta, hogy nem fog elfogadni ilyen politikákat, de azzal, hogy intézményesítettük az in- a sziget táborokat, nagyon nehéz itt a helyzet. Eljött az ide annak, hogy a parlament eh, megkérje a tanácsot arra, hogy hozzon döntést a táborok bezárását illetően. És úgy érzem, hogy nem látom, nem létezik, a magyar kormányra is vonatkozik ez az elv, illetve a bevándorlási politikájára, menedékügyi politikájára. Azt gondolom, hogy ezt el kell, hogy utasítsuk itt a parlamentben, de a tanácsban is. Van egy konkrét kérdésem. Hallottuk azt, hogy vannak egyeztetések, illetve nagy a harag is. Fontos, hogy a törökországba történő visszatérés lehetővé tegyék olyan személyek esetében, akik um, sérülékeny csoportba tartoznak, beleértve a kiskorokat, akik jelenleg kikerültek ebből a visszatérítési folyamatból. Ez igaz-e? hogy a tanács és a bizottság nyomást gyakorol, illetve a görög kormánynak mi az álláspontja, milyen támogatásra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen típusú jogalkotási változtatást megakadályozzanak. Úgy érzem, hogy a kiskorúak visszatérítését meg kell akadályozni, ez nem jogot. Nem lehet jogos, kirkapó. Köszönöm szépen. Miniszter úr, üdvözlöm Önt. Van egy kérdésem. Ami a származási országokat illeti, olyan személyek esetében, akik a görögországi eh, szigetekre érkeznek, a szírek aránya egyre kisebb, ez a zárt központok miatt van így, amelyről nem beszélt, illetve a kormánynak még a tervei a zárt központokkal kapcsolatban a bizottsági szövegben is eh, szerepel ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holmeyer asszony parancsoljon. Monika elnök úr, miniszter úr. Négy kérdésem van. Az első kérdésem, miután 90% azoknak, akik az első eljárásban részt vettek, elutasítják ezt a döntés, ez minimál, minimum egy évet vesz igénybe. Ez nem járul hozzá a tisztázáshoz, hanem ahhoz, hogy minimum 3-4 évig maradhat ebben az esetben valaki az országban. Görögország mit tesz annak érdekében, hogy menedék jogi rendelkezések alapján a hat hónapot egyetemen csökkentse azért, hogy egyetemi döntések szülessenek. Második kérdés. Az alapokon beszélt, hogy mindössze arról beszélt, hogy 500 eket kapta meg ezeknek az eszközöknek. Én a Kokobóban dolgozom, és Görögország sajnos nem készített könyvelést, amit az Európai Unió kért, kell kell, hogy megkapassam bizonyos támogatásokat. Ezek nélkül nem juthat valaki európai pénzekhez. Görögország mit tervez tenni annak érdekében, hogy a kiadások esetében, amelyeket elvégzett, az Európai Unió kifizethesse az eszközöket, hiszen ezért nem kapott pénzt Görögország. Harmadik kérdés, Görögországban nincsen szabályozás a szigetekre nézve, és nem világos a számadat sem azon, azok kapcsán, akik a szárazföldön tartózkodnak, és éppen ezért van egy kérdésem. Miért a szigetekre összpontosítanak, miért nem a szárazföldi területekre? Második kérdésem, Elenik ura hivatkoznék, a, a korábbi reptérre ott 2200 bevándorló él, a beruházók a kapuban állnak, akik hajlandóak lennének Görögországba beruházni munkahelyek teremtés érdekében, tehát ez kontraproduktív, hiszen ezzel felharagítják, a polgárokat illetve itt olyan agresszióra kerülhet sor, amit nem szeretnénk. Köszönöm szépen. Erich Lein. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Több dolgot is mondott a Dublini reformról, és én ezért vagyok felelős a Szocialista és Demokrata frakcióban. Kiemelt egy-két kritikát, amelyet egyébként mi osztunk önnel, például a befogadhatatlanság ügyét, és a ez egy veszélyes szűrő lenne az, a nemzetközi védelmet kérő személyek esetében is nagy terhet jelentene a frontvonalban lévő államok esetében, ezért is Wikström asszony az előadónk azt javasolja, hogy ezt az ellenőrzést ugye megszüntessék. Plusz a másik dolog ugye a 150 kérdése, tehát hogy amikor a válság már el, már súlyosbodott, és a frontvonalban lévő országok nem bírják a rájuk nehezedő nyomást, akkor lépne életbe az alternatív rendszer, miközben mi ugye a bizottság javaslatát itt vitatjuk, a tanács nem igazán ezen a vonalon indult el, hanem ilyen mindenfajta fantazmagóriákat kerget a szolidaritás elkerülésére, és megpróbál mindent a tagállamok akaratára hagyni, bízni. Ahogy ön is mondta, ugye a tapasztalatból, ez az erő, a tapasztalatból mondhatjuk, hogy ez nem oldja meg a helyzetet. Nagyon röviden, a görög helyzetről, ugye egyetértek Balin Björk kollégámmal, és meg akartam kérdezni, hogy a bizottság és a tanács hogyan jár el, tehát a kiskorúak, illetve a kiszolgáltatók esetében is érvényesíteni akarják a visszatérítéseket Törökország felé, és érdekelne engem, hogy az önkormányának mi az álláspontja erről, és hogy gondolkodnak-e jogszabályváltoztatáson a témában. Köszönöm, Anna Gomes. Miniszter úr, egy év elteltével végre most már elkezdtünk hogy elkezdtünk dolgozni, a Törökországból Portugáliába érkeztek az Asidi menekültek, és vannak még többen, akiknek a tehát, telepítése már jóváhagyásra került, a következő hónapban érkeznek meg ők Portugáliába, és az én kérdésem ehhez kapcsolódik. Tehát mi a, a kiszolgáltatottakkal szembeni álláspontjuk, hiszen nyilván ez a kisebbség is a népírtás áldozata volt, de nagyon sokan vannak, akik kiszolgáltatottak. Nem neki kellene az elsőbséget élvezniük az áttelepítés esetében, mivel pontosan azért, mert ennyire kiszolgáltatottak? A kísérő nélküli eh, kiskorú migránsok, osztom a kollégám aggájait, Portugália felajánlotta, hogy a kísérő nélküli eh, kiskorúakat befogadja, de ez pont a bizottság eh, végrehajtási lépései miatt blokkolt, tehát ugye, hogy a, a kiskorú migránsokat vissza kell juttatni olyan biztonságos országokba, mint Afganisztán. Hát ez egész egyszerűen elképzelhetetlen. Pont egy olyan országba, ahol ugye most volt támadás egy kórház ellen, hát azért ez nevetséges. Kérnék adatokat. 2016-ban hány ember telepítettek át Görögországból más országokba, és hányan jöttek 2016-ban Görögországba, mármint újonnan érkezők, hányan kerültek a hotspotokba, ezeket az adatokat kérném, hogyha rendelkezik vele, és abszolút szükség van a demokratikus ellenőrzésére ennek a megállapodásnak, az EU-török megállapodásnak, mert ez erkölcstelen és illegális. Elnök, szeretném ellenőrizni, hogy senkit nem hagytam ki, úgyhogy figyeljenek ide egy pillanatra, hogy nem maradt -e ki senki. Jó, hát hogyha senki nem maradt ki a hozzászólók közül, akkor megköszönöm mindenkinek, hogy ilyen fegyelmezett volt. Nagyra becsülöm ezt. És a miniszter úrnak meg azt mondom, hogy nyugodtan használjon el annyi időt, amennyire szüksége van minden kollégának a kérdésére válaszoljon, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, nagyon sok kérdést kaptam és vannak olyanok, amelyek többször is elhangzottak. Elnézést kérek, hogyha esetleg a kérdésekre adott válaszaim közül nem mindegyik lesz tökéletes, jó szándékkal járok el, de ezért elnézést kérek, hogyha mondjuk esetleg keményebb reakciókat váltok ki. Hányan érkeznek Görögországba, és hányan kerülnek áthelyezésre. Körülbelül naponta 100, megállapodás, 100 fő a törökországi megállapodás értelmében. Hetente olyan 30-40 embert küldünk vissza. És mi ennek az oka? Azért, mert nagyon precízen, és tehát odafigyelünk pont, arra, hogy pontosan járjunk el. Szeretném, hogyha ezt mindenki megjegyezné, tehát a menekült ügy, a Genfi konvenció Genfi egyezmény rendelkezéseit próbáljuk nagyon alaposan alkalmazni. A menekült kérelemmel azért vannak visszaélések is. Bárki Marokkóból, Algériából, Bangladesből vagy más országokból ideérkezik, Görögországban menekült kérelmet nyújt be, megteszi, és ennek az árát mi fizetjük meg? Mi, és ez a válasz egyébként más kérdésekre is, amelyek ehhez kapcsolódtak, tehát a menekült ugye eljárást lefolytatjuk, de a nemzetközi normák alapján nagyon szigorúan véve ezeket a nemzetközi normákat, és minden egyes kérelmet így esetenként vizsgálunk meg. Ebb miatt, ebből az okból viszont nagyon nagy lesz a késés a Törökország felé való visszatérítésekben. Az a probléma, hogy az EASO kollégáival ugye nem rendelkezünk, amely lehetővé tenne, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Hát nem tudunk azért csodát tenni, ne ringassuk magunkat ebben az illúzióban, és egyébként ez nem azért van, mert nem fektetünk be eleget, vagy nincs finanszírozás, hanem egész egyszerűen a tagállamok visszautasítják azt, hogy megerősítsük a rendszert. Az elzóval van együttműködés, tehát én nem az elzót vádolom most ez az idézőjelben ez a vád, ez inkább a tagállamokat illeti, akik nem teszik lehetővé, nem adják meg az elzónak az eszközöket, hogy gyorsan tudjon eljárni, hogy gyorsabban tudja lefolytatni a lejárásokat. Ακούω διαμαρτυρίες από κάτω. Καταρχήν... Hát én hallom, hogy azért van tiltakozás, és igaz, tehát, hogy önök is tiltakoznak ez ellen, az igaz. Vannak olyan számok, amelyek két kért, kértek tőlem, és ami a, azt illető, hogy az Európai Unió támogatást ad, az EU-török megállapodás értelmében Törökországnak van, akinek ez nem tetszik. Én a következőt tudom mondani. Ugye most a saját hazám nagyon nehéz helyzetbe került. Tehát az, a helyet, hogy mondjuk vádaskodnék, vagy másokat ítélnék el, amit nagyon könnyű megtenni, mondjuk nem úgy jövök ide, hogy én vagyok a hős, aki mindig felhívja a figyelmet a következetlenségekre, és így tovább, nem, hanem ehelyett megpróbálok megpróbálom elemezni a helyzetet. És a pozitív részt is látom a negatívumok mellett. Tehát van az EU által nyújtott segítségnek pozitív oldala is, tehát befogadunk embereket, és az EU-tól mi kapunk támogatást, enélkül nem is tudnánk túlélni, tehát egész egyszerűen nem tudnánk folytatni ezt a munkát, de ugye párhuzamosan ezzel a, a, egy másik igazság is van, hogy ez a fajta támogatás egyre kisebb, egyre inkább az, az alatt a szint alatt van, amelyre szükségünk lenne, vagy amelyet az Európai Unió megígért, és egyre inkább késlekedik, tehát mindig egyre később és később jön, és emiatt nehézségeink támadnak. Ez egy olyan jelenség, amelyel egy gyakrabban találjuk szembe magunkat, és minden alkalommal megpróbáljuk megoldani a helyzetet. Mondom még egyszer, hogy én most nem akarok itt vádaskodni, vagy elítélni a parlamentet, a bizottságot, elítélni az uniót, nem. Én megköszönöm a segítséget, amit az untól kaptunk, de arra ké- azt kérem, hogy több segítséget adjanak nekünk, és hogy időben hamarabb adjanak nekünk segítséget, siess segítsünk, segítsük a, hogy tudjuk, tudjuk a segítségnyújtást megfelelő módon végezni. Igazuk van, a migrációs ügyi minisztériumot létrehozták, de soha nem fordult elő, hogy a nulláról, tehát nagyon régóta, vagy 40 éve nem fordult elő, hogy a nulláról egy ilyen témára minisztériumot hozzanak létre. Az igaz, hogy az én, válság, én hazám közben súlyos gazdasági válságot is átél, és hogy megszorító intézkedések vannak, és persze ez is kihat a helyzetre, tehát sokkal nehezebb egy ilyen tragédiával ebben a helyzetben szembenézni. Nyilván ez is mindent késleltet. Tizen. 6000 ember van a szigeteken, és most ott tartunk, hogy körülbelül 9000 menekült van, tehát hogy szeptember végéig volt 15-16 ezer, és hogy most 9 ezer fő van a, a szigeteken. Volt ugyanis egy kis evakuáció, tehát a legkiszolgáltatottabbakat evakuáltuk. Ez, ez a csoport egyébként is különleges figyelmet igényel, tehát kisebb táborok, amiben elhelyezzük őket, és így tovább. De hogyha jártak a helyszínen, akkor tudják, hogy mondjuk egy ilyen esetben, egy ö, ilyen táborban, hogyha csak egy vagy két százaléka a menekülteknek problémás, akkor az komoly problémákat tud okozni mindenkinek. És ezekkel a do- gondokkal néznek szembe de mindent a, a normák, a szabályok szerint végzünk, vagy járunk el, nem jelent problémát, hogyha ezzel az 1-2%-kal külön foglalkozunk, és most pedig a megállapodás értelmezését, ami illeti. Hát az EU és Törökország kötött kötetett ez, tehát nem egy görög-török megállapodásról van szó, és a kiszolgáltatottak visszatérítéséről nem szól külön. Mi ezt ellenezzük egyébként, tehát a kiszolgáltatott személyeket nem kellene visszatéríteni, és a török fél is tudja, hogy mi a mi álláspontunk. Tehát mondjuk azt, hogy hogy mindenfajta, tehát nem, nem, nem úgy intézzük a, a visszatérítést, hogy mindenfajta kritériumok nélkül. 13 miniszterrel találkoztam, más miniszter kollégáim még négyel, Együtt 17 európai miniszterrel találkoztunk, aztán Timmermans, lavromopoulos szal leveleket váltottunk, ketten eljött, két levelet Törökországnak írtunk, tehát ami mindenképpen világos a, a mi számunkra, nem kaptunk választ, hogy, hogy tagadják ezt. A mi kormányunk, a, a török fél tagadja ezt, a mi kormányunk nem akarja a felelősséget vállalni egy olyan helyzetben, ami aztán megsértheti az egyezményt. Vagyis tehát, hogy ebben a helyzetben, ha nem cselekszünk, megsértjük az egyezményt. De se, még egyelőre nincsen megoldás. Egy kis lélegzetvételnyi időt kapunk azzal, hogy ezt elmondjuk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, de ez nem a hosszú távú megoldás. A migráció nem, nem egy mostani ideiglenes nyomás, ami ránk nehezedik ez egy jelenség, és reagálnunk kell, szembe kell néznünk ezzel a valósággal, mert egyébként, hogyha nem nézünk szembe ezzel a valósággal, akkor rendkívüli méretben megnő a populizmus, a rasszizmus, megerősödnek ezek a jelenségek, a szélső jobb oldal is megerősödik, ahogy eddig is láttuk Európában. És amikor a rasszizmusról beszélek, én egyébként orvos vagyok, és tudom, hogy a félelem az egy ter- teljesen természetes emberi ösztön. Az a tény, hogy mondjuk valakinek vakbélgyulladása van, nem minősíthető magában jónak vagy rossznak, hanem egy ilyen helyzetben a megfelelő módon kell eljárni. És hogyha ezt a, az emberekre átvetítem, hogyha valakit javasolnak Nobel-díjra, Nobel-díjra, akkor az első reakció a félelem nem kell a félelmet erősítenünk, nem szabad részt vennünk a félelem erősítésében, hanem másfajta reakciókat próbáljunk támogatni. Ahogyan már elmondtam, a, például a kiszolgáltatottak visszatérítését. Ezzel is apránként kell foglalkozni. Aztán, hát nyilván követnek bennünket az embercsempészek, július-augusztusban, júliustól augusztusig 200 kísérő nélküli kiskorú érkezett hozzánk, és szeptemberben is. Hogyha mi nem teszünk lépéseket, akkor az embercsempészek követnek majd bennünket. De azt mindenképpen el akarom mondani, hogy az nem igaz, hogy a kis, kísérő nélküli kiskorúakat a rendőrségen tartjuk bezárva. Ez nem igaz. Néhány napig vannak ott a rendőrségek, rendőrkapitányságokon, addig, amíg a megfelelő táborba nem kerülnek. Tehát nincsen olyan, hogy egy rendőrkapitányságon fogva tartanának is erőnélküli kiskorúakat. Megpróbálunk biztonságos zónákat teremteni, és a megfelelő körülményeket megteremteni a kísérő nélküli kiskorúak befogadásához. Mások is kérdeztek még ebben a témában tőlem, úgyhogy ezekre a kérdésekre is szeretnék válaszolni. Hát nagyon sok kétarcúság van itt, elnézést, hogy így, így fogalmazok. Rengetegen köpönyegforgatók vádolják Görögországot, hogy nem foglalkozik a kísérő nélküli kiskorúakkal, és így tovább. Na de hát ezt inkább Európa felé kellene címezni, nem csak Görögországnak. 1300 új helyet teremtettünk meg, körülbelül 2200 kísérő nélküli kiskoló van nálunk Európa, az eltelepítésre csupán 650 főt fogad el, és a többi kísérő nélküli kiskorúval mihez kezdjünk? Most mondják meg, a kísérő nélküli kiskorúak, mondjuk akik Afganisztánból érkeznek ide, mit, mihez kezdjünk velünk? Az irakiakkal mihez kezdjünk? És másodszorban befogad láttuk például, ezeket a személyeket, mi is kérésre fordultunk, 495 főt kértünk, és összesen csak 48-at lehetett áttelepíteni, 27 tagállam, ugye rajtunk kívül, ezekben a hónapokban egész egyszerűen nem volt képes arra, hogy megteremtse az infrastruktúrát ahhoz, hogy kísérő nélküli kiskorúakat befogadja, miközben mi néhány hónap alatt 1300 helyet teremtettünk a kísérő nélküli kiskorúaknak és közben a, a civil szervezetek mondjuk közben minket vádolnak, de rengeteg pénzbe kerül a kisörönélküli kiskorúak számára az infrastruktúra megteremtése. Van késlekedés, de nem az állam tudja ezt ellenőrzése alatt tartani, nem a mi kezünkben van ez. Amit mi megtehetünk, az pusztán annyi, hogy várjuk az együttműködést, a, tehát Szelian Idisze például kiválóan együttműködünk, de az együtt működésben a legkiegyensúlyozottabb megoldást kell megtalálni, a, a Digi Eco és másoknak a felelősségi körét figyelembe véve, a civil szervezeteket és így tovább. És én végzem ezt az egyensúlyozást, ezt a munkát. Mondjuk egy civil szervezet, amely kapott támogatásokat, hogy a kis gondos, a kísérő nélkül kiskorúak befogadására alkalmas helyet teremtsenek. Minket később bejelent, hogy, vagy vádol, hogy nincsenek megfelelő körülmények ezeknek a kiskorúaknak. Hát én ezt az ilyenfajta vádaskodást nem tudom elfogadni, és remélem, hogy ezt önök is megértik. Hogy valaki, aki nem végzi el a saját munkáját, pedig erre kap finanszírozást, utána minket vádol, hogy nincsenek helyek. Aztán az áttelepítésről, hát engedjenek meg valamit, hadd hadd mondjak el itt, ugye én ezt azért mondom, hogy mondjuk önöknek, akik itt ülnek ebben a teremben, ez egy elméleti, teoretikus probléma, viszont nekünk ez egy kézzelfogható valóság, egy gyakorlati probléma, életbe vágó kérdés ma, mondjuk Görögországnak, holnap Olaszországnak, és így tovább. 9000 újra befogadásra kerül sor, és ugye mennyire, mennyiben állapodtunk, meg 12 ezer áthelyezésben kérdeztem a kolléganőmet, és 60 ezeret kértünk. 33-at az első évben, és a másodikra pedig 60-at, 60 ezeret. Én nagyon örülök, hogy egyáltalán már ennyi is megtörtént, mert a 12 ezer fő az jelenti, hogy 12 ezer fővel kevesebb az én hazám esetében, de hát az a 20 ezer, ami hiányzik, az azt jelenti, hogy mondjuk 20 ezer kevesebb lenne az én hazámra nehezedő teher, és mi esetleg jobb infrastruktúrális körülményeket tudnánk teremteni a, az embereknek. És én ezt a szívemből mondom, mi itt nem elméleti problémáról van szó, mi a gyakorlatban kézzelfoghatóan éljük-e meg ezt a problémát, a, és aki áthelyezést kér, azzal szemben találjuk magunkat. Tehát ez nem egy elméleti okfejtés, hanem egy gyakorlati kérdésről van szó. Bármilyen kritikát meg lehet fogalmazni velünk szemben, én ezt meghallgatom, vannak hiányosságok, és így tovább, ezeket mind meghallgatjuk, de kérem szépen, hogy nyújtsanak nekünk segítséget abban, hogy az Európai Unió által meghozott döntéseket végre tudjuk hajtani, és hogy valóban 24 táborral kevesebb lehessen. Valaki azt, azt is mondta, vagy, hogy ha 60 ezer lenne, akkor ebből úgyis csak 24 ezer lenne az áttelepítés. Ez igaz, a veszélyeztetettek 30 ezeren vannak, és akkor mondjuk 18 ezer hiányzik, de mondok valamit. Nagyon fontos számunkra, hogy ezek az emberek el tudjanak indulni, el tudjanak utazni. Hát nekik is nagyon fontos, hogy el tudják hagyni azt a helyet, ahol most tartózkodnak. Ha mondj, minden nap csak egy családot lehetne egyesíteni, közben itt vádolják Görögországot, miközben itt ülnek ebben a teremben, megszervezik ezeket az üléseket, és közben mindig Görögországot vádolják, de hogyha minden egyes ülés helyett mondjuk egy áttelepítés történne, akkor már hol tartanánk? Én meghallgatom az, a kritikákat, én mindent meghallgatok, igyekszem javítani a helyzetet a táborokban, de közben a mi tiltakozásunkat és a mi kérésünket az áttelepítésről nem hallgatják meg elmagyarázom, ugye könnyű lenne azt mondani, hogy hát nincs jelen a helyszínen az ELZO, és az elzo vádoljuk mindenért, azért ilyen hosszadalmas, azért ilyen bonyolult. De ha valaki mondjuk Svédországból, vagy Németországból arról beszél, hogy egy szolgáltatást nyújtunk, akkor ezek az emberek arra gondolnak, amely 1950 óta létezik, megvan a tapasztalatuk 1950-től. De hogyha a befogadás körülményeiről beszél valaki mondjuk és egy Dán, vagy pedig valaki Hollandiából, akkor tapasztalata van egy szolgáltatásról, amely 1953 óta létezik. Az én hazám, azt én értem, hogy ez az én hazám hibája, és nem mások hibája, nem vádolhatok másokat miatta, de a, és tehát ez a mi felelősségünk, de ö, mi nekünk nem voltak ilyen szolgáltatásaink, menedék menekültügyi, illetve befogadó szolgáltatások, mert mi tranzitország voltunk mindig, tehát rajtunk áthaladtak az emberek, de most már ez nem így van. És ugye ez sokáig, évekig nem volt ilyen szolgáltatás. 250 fős főt érintett, most 850 főnél tartunk ami a, a szolgáltatás nyújtókat illeti, és hát időre van szükség ahhoz, hogy e, ezt növeljük. Németországban 17 hónapra van szükség például, és mondjuk, hogyha az én személyes véleményemet kérdezik, a személyes tapasztalatom alapján a Genfi Egyezményből kiindulva nem az a probléma, hogy azt mondjuk, hogy ilyen autokrata, erős autokrata kormányok jönnek létre, hanem az a tény, hogy más kormányok is nehéz helyzetben vannak, vagy nehéz helyzetbe kerülnek. Görögországon kívül nincsen senki más, egyetlen más olyan tagállam se, ahol a beérkezők és a lakosság aránya így alakul, mint nálunk. Tehát amikor Görögországot vádoljuk, akkor próbáljunk egyensúlyt teremteni azért. Én elfogadom a kritikákat, mondom még egyszer, és tudom, hogy jobban kellene teljesítenünk menekültügyben, de mondom még egyszer, hogy kell, hogy segítsenek jobban Görögországnak. Lehet, hogy holnap mondjuk elfogadnak valami jogszabályt, és annak eredményeképpen az easo jobban lehet segíteni. Mindig a nemzetközi normákat vegyük figyelembe. Három dolog, és aztán befejezem. nyomás nehezedik ránk, nem mondom azt, hogy ez a nyomás csökken, de természetesen a kormány tagjaként, miniszterként a helyzet kezeléséből kiveszem a részem a nemzetközi jog bizonyos kötelezettségeket ró ránk. Ez, ebből pedig az fakad, hogy minden egyes menekült kérelmet esetenként meg kell vizsgálni, és így kell meghozni a döntést, és ezt meg is tesszük, tehát ezeket a kötelezettségeket betartjuk mindegy, hogy mekkora nyomás nehezedik ránk. És a nemzetközi normák azt is kimondják, hogy a kiszolgáltatottak speciális bánásmódban kell, hogy részesüljenek, és mi pontosan ennek megfelelően járunk el, de sajnálatos módon ennek a költsége is elég nagy, de jó, ha ez a nemzetközi norma, akkor ez a nemzetközi norma, ezt be kell, hogy tartsuk, tehát a Görögország a nemzetközi jogi kötelezettségeiknek megfelel. És az utolsó dolog, ez nagyon nyomja a szívemet, tehát erről mindenképpen beszélni szeretnék. Görögországról ugye sokat beszélnek, de a vitának van egy másik oldala is, hogy nincsenek ellenőrzések a határon, és így tovább. A Dublini rendszerben ugye majd az elosztási rendszert módosítják, illetve azt is mondják, hogy hát a határokat jobban kellene ellenőrizni, én azt mondom, hogy ez az én hazámat sérti, és ez az európai kultúrát is sérti. A tengeri határok azok, amik ha valakinek más az álláspontja, mint amit a nemzetközi jog előír, vagy mint amit a Frontex mond, vagy amit a NATO mond, ők azt mondják, hogy jól um, ellenőrizzük, megfelelően ellenőrizzük a határainkat, a tengeri határokat is, és ez azt jelenti, hogy hogy a mentő akciókat is végrehajtjuk, és a partra hozzuk a, a erre rászoruló embereket. Tehát ne vádolják akkor azzal az országot, hogy nem megfelelően ellenőrzi a határait tengeri, komoly tengeri hagyományaink vannak, vagy történeteink nagyon-nagyon régre nyúlnak vissza ezek a gyökerek, hogy hajós nemzet vagyunk. Más országoknak nincsenek egyáltalán ilyen tapasztalatai. A nemzetközi jogot tehát betartjuk, és a tengeri határok védelmében is megvan a tapasztalatunk, és ezzel be is fejezem az idomeniből érkező, vagy odaérkező migráns áradat. Az igaz, hogy most nincs ilyen áradat, vagy már nincs ilyen áradat. De ha vannak más egyéb hullámok, tehát ugye további hullámok, az, azok már kisebbek, mondjuk 2000 főre rúgnak, és így tovább. Tehát nem, nem hatalmas mennyiség. Elnézést kérek, hogyha nem tudtam mindenkinek választ adni, de remélem, hogy lesz még alkalmam eljönni önökhöz, és akkor újra ezt még cserélhetünk. Minister Johannes, Köszönöm, miniszter, köszönjük szépen, hogy eljött a szakbizottsági ülénk. Azt gondolom, minden képviselőjében szólok azt mondom, hogy ö, hiányozni fog nekünk. Köszönjük szépen a látogatását, és köszönjük az eszmecserét. Folytatjuk a munkát, és a valóság is folytatódik. Köszönjük szépen! Tudjuk, hogy egyes képviselőkkel külön találkozik, és erre időt szent Köszönjük szépen! Kedves kollégák, Um, colleagues, um, stay where you... Kedves kollégák, uh, folytatnunk kell a munkát. What's this? This is oh, yeah, yeah, yeah. Okay. So let's go quickly with our two points before the vote. Folytatjuk a két fennmaradó napirendi ponttal még a szavazás előtt. A hatos napirendi pont következik. Vélemény tervezett a pénzügyi szabályokról az Európai Unió általános költségvetés vonatkozóan. Tudom, hogy senki nem hallgat, mégis át kell, hogy vegyük a témát a szavazás előtt. Szipel asszony helyettesíti Viotti kollégát. Um, the rapporteur is now going to present... És a jelentéstevő um, módosítókat nyújt be a bizottság javaslattervezethez. Viotti úr helyett Szipel asszony mutatja be a jelentős tervezetet. Elnézést, hogy így rohanunk, de kevés az időnk. Kérjük, hogy legyen ön is rövid. Köszönjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos Daniele Viotti a jelentéstevő nem tud itt lenni a délető ülésen, de ő adott néhány utasítást, és bemutatom a jelentés tervezetet. Egy általános megjegyzéssel kezdeném. A bizottság javaslatot tovább lehet fejleszteni a LIBE szempontjából, és ő öt konkrét pontot nevezett meg. Az első, az áttekintett pénzügyi rendelet fontos, hogy megfelelő költségvetési sorokat tüntesse fel, azért, hogy különböző fő célokra, prioritásokra ugyanabban az Európai Uniós reagáljon, de hát ez könnyebbé teszi a bizottságok számára a releváns politikai területeken kapcsolatos ellenőrzés. A második, a tagországok különböző könyvelési e, módszereket használnak, a kiadások e, jellege e, ugyanaz. Éppen ezért az egyszerűsített verziót támogatjuk. Szeretnénk több átláthatóságot kérni az Európai Unió ügynöksége esetében annak érdekében, hogy a, az igazgató tanács tagjai a végrehajtó ügynökségeknél rendszeresen közé tegyék az érdeknyilatkozatokat a ügynökség leoldalán. Fontos, hogy ez standardizált formában történjen, de természetesen minden ügynökség jellegzetességeire tekintettem. Amikor a tagországi ellenőrzésekről van szó, akkor a javaslat a értékeléseknél limitálja a cross-alignment, illetve reliance-eket. A bizottságot arra kérjük, hogy támaszkodjon a sikeres intézkedésekre jobban, hiszen kockázatmenedzsmenti perspektívából ez a legjobb megoldás. És az utolsó megjegyzés, az átdolgozott pénzügyi rendelet az Európai Unión belüli cselekvésekre terjed ki, és itt három alpont is van még. Az Európai Unió alapjai, elvitatott finanszírozási eszközök, csak korlátozott esetekben lehet ezeket használni, hiszen a parlamentet kizárják a költségvetési ellenőrzésből. Fontos, hogy ezekből ne belső és külső Európai Unió cselekvéseket, cselekvéseket finanszírozzanak egyidejűleg. Az Európai Unió Trust fundjai csak olyan akcióknál lehet használni, amikor a harmadik fél a hozzájárulása jelentős, több mint 66%-a a finanszírozás teljes időtartamának, és nélkülözhetetlen. Tehát jelentéstevő ezeket a fő pontokat osztotta meg velem, és szívesen már megjegyzéseket. Tomasz Trudovski kért szót Köszönöm szépen. Nincs túl sok időnk, tehát nagyon rövid leszek és gyors. Hát, amit mondok, azt már három éve ismételgetjük. Tehát pontonként ismétlem meg. Aguma Munanoat Jotó úrnak köszönetet szeretnék mondani, ez egy technikai jellegű kérdés, és a mi szakbizottságunk kompetenciái limitáltak, éppen ezért megfelelő rugalmasságot kell kérnünk az EU számára és költségvetése számára, azért, hogy gyors és hatékony finanszírozás lépjen életbe az EU-n belül. Válság idején is de fontos, hogy mindez a finanszírozásnak ellenőrzésével karöltve valósuljon meg. Több ellenőrzésre van szükségünk, és rugalmasságra. És egy további aspektus, a finanszírozás áttelepítése olyan területekről, ahol uh, többlet mutatkozik olyan területekre, ahol hiányos a finanszírozás. Nézzük meg a mezőgazdaságot. Minden évben jelentős alapok kerülnek ide, és nagyon sok a pazarlás, ami a bevándorlási válságot illeti, hiányos a finanszírozás, és az utolsó pillanatban próbáljuk nagy nehézségekkel megoldani ezeket. Viotti úrhoz hasonlóan gondolom, hogy igen, szükségünk van egy jobban struktúrált európai költségvetésre, azért, hogy világos legyen az, hogy hogyan finanszírozzák az EU-s politikákat. Sajnos kezünket megkötik a költségetési szabályok, ahol az egyes költségetési sorok célját fedik egymást. Erről most nem tudunk vitát nyitni. A második pont az Európai Trusty Alap. javaslat kapcsán el szeretném mondani azt, hogy véleményem szerint, és a Libe tagjainak véleménye szerint az ilyen típusú alap létrehozása fontos, hogy ne vezessen más tevékenységekhez, olyan esetekben, amikor nincs elég finanszírozás, például ami a bevándorlási kérdéseket illeti, ami a központosított ügynökségeket illeti. Nem értek egyet a szocialista javaslattal, és nem tudom elképzelni, nem tudok elképzelni más javaslatot a decentralizációra vonatkozóan. A végrehajtó és decentralizált ügynökségeknek más az alapjuk, mert hát őket nem lehet eh, ugyanúgy kezelni, mint hogyha nem lenne ez a különbség. Azt gondolom, hogy a kompromisszumokról még lesz vita, és remélem, hogy kompromisszumait sikerül elfogadni. Elnézést kérek, hogy ilyen rövid időt tudtunk csak szánni erre. Március 17-e a módosítók benyújtásának határideje, sajnálom, hogy a vitát ilyen rövidre kellett zárni. Niedermüller Pétert kérdezem, hogy szeretne röviden beszámolni a háromoldalú megállapodásról az Európai Menekültügyi Ügynökség kapcsán. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Három, három oldalú egyeztetésünk volt, Február 7-én és tegnap került ezekre sor, a két, a két trialógusra sor. Mindkét alkalommal nagyon hasznosnak ítéltük a tárgyalásokat, jó előrelépést tettünk, és a tanács és a parlament megközelítését próbáltuk egymáshoz közelíteni az ügynökség kapcsán. Az Európai Parlament egy erős, független ügynökséget szeretne, amely meg tudja adni a szükséges segítségnyújtást a tagállamoknak. A tanács szerint a tagállamok erősen befolyásolnák ideális esetben az ügynökség működését. Ez ugye a megszokott felállás egyébként is a háromoldalú egyeztetéseken, de van egy nagyobb konfliktus is, néhány vagy több né- nagyobb konfliktus is. A legnagyobb probléma a monitoring kérdése. Szerintem a tárgyalások végére fogjuk hagyni ennek a megoldását. Vannak gondok a képzések kapcsán, aztán a különböző vezetői grémiumok közötti hatalmi egyensúly megteremtése és gond. Ezek a szokásos problémák. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon jó légkörben zajlanak a tárgyalások, jó az együttműködés a bizottság, a tanács és a parlament között. Mindenki nagyon együttműködő. Számos technikai találkozónk volt már, és szerintem sikerült a technikai kérdésekben nagyon jól előre haladni. Teljesen biztos vagyok abban, hogy az eljárás sikerül még a Máltai Soros elnökség ideje alatt lezárni, várhatóan május közepére, és ha szeretnék, akkor időközben még, egy másik, még egyszer beszámolok majd a Libe szakbizottságban. Köszönöm szépen, Péter, köszönöm, hogy az időt is betartottad. Most pedig a kollégának adok szót, de csak 30 másodperc elejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném Péternek megköszönni a munkáját. Nagyon jó az együttműködés. Két rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az intézmények megállapodtak az ügynökség eh, új jogalapjában, ezért remélhetőleg mielőbb fel is áll az ügynökség. Ugyanakkor a tanács azonban úgy döntött, hogy módosítja a bizottsági javaslat struktúráját, annak ellenére, hogy számomra továbbra sem érthető, hogy ez miért van így, és tartok tőle, hogy ez a változás egy nem kívánatos késedelmet eredményez majd a tárgyalásokban. Az utolsó megjegyzésem pedig hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos, hogy egy erős ügynökség jöjjön létre, egy olyan ügynökség, amely válsághelyzetben segíteni tudja a tagállamokat, és amely egyben olyan ügynökség is, amely meg tudja előzni a válsághelyzetek kialakulását. Nem szeretnénk egy új jogalapot jóváhagyni csak azért, hogy ezt megtegyük. Az EU-nak biztosítania kell a közös európai menekültügyi rendszer működését, és ez, ehhez szükség van arra, hogy a tagállamok eleget tegyenek azoknak a szabályoknak, amelyekbe most beleegyeznek. Hogyha nem hajtják végre azokat, akkor cselekednünk kell, mégpedig mielőbb. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm még egyszer Péternek a munkát a dossziéval kapcsolatosan. Tékebb lesz. Kért még szót. Nehéz helyzetbe hoz engem. 30 másodpercbe belefér? Azoknak a kollégáknak mondom, akik most értek ide, nagyon sűrű volt a napi rendünk a délelőtt során. Mindenki szót kér. 30 másodpercet kérek csak, is, vagy kevesebbet. Rendben. Nagyon örülünk annak, mondja Terry Cabres képviselő, hogy támogathattuk a jelentéstevő stratégiáját és munkáját. Köszönöm. Hát, köszönöm, most azért jöttem zavarba, most akkor azért jövök zavarba, mert ilyen röviden szólt hozzá. Hát ez igazán nem kedves, miután itt egy nagy drámát generáltam, akkor hogy milyen kevés az időnk. Rendben, akkor Gabriel asszony nincs itt, az ő dossziéja következő három oldalú egyeztetést érintő jelentés, úgyhogy Boni urat kérem, hogy számoljon be az Ukrajnával kapcsolatos vízumliberalizációról. Köszönöm szépen, Gabriel asszony a jelentéstevője az ukrajnai vízumliberalizációnak, az ő nevében szeretnék szólni a kollégákhoz először is. A jelentéstevő szeretne köszönetet mondani a bizottságnak és a tanácsnak a kiváló együttműködésért, amely mindvégig jellemezte a folyamatot a múlt héten, február 28-án megállapodás született az Európai Parlament és az Európai Tanács között a vízum liberalizáció folyamatát illetően Ukrajna esetében. Ezt a megállapodást megerősítette két nappal később a Koreper is. Most pedig a Libeszak bizottságon a sor, hogy erős üzenetet fogalmazzon meg az ukrajnai polgárok vízem liberalizációja ügyében. Ukrajna minden kulcsfontosságú kritériumnak eleget tett, sőt, még meg is haladta az elvárásokat a fenntartható reformok kapcsán. Nagyon fontos előrelépés történt. A biztonság, a határigazgatás, a, biz, a köz, közbiztonság, az alapvető jogok és a külkapcsolatok területén. A jelentéstevő azt kéri, hogy erősítsük meg ma azt az elvet, hogy minden olyan ország, amely eleget tesz az EB által meghatározott kritériumoknak, kapja meg a vízumliberalizációt a polgárai számára. Hogy amikor a Lébe szakbizottság megszavazza a dossziét, remélhetőleg nagyon gyorsan hatályba lépnek a szabályok, vélhetően, illetve remélhetőleg nem 2017. június után, tehát legalább addig hatályba lépnek majd az új szabályok. Én a magam részéről szeretnék gratulálni Mariának, Maria Gabrielnek, nagyon keményen dolgozott ezen az ügyön, és gratulálok a sikerhez neki már most. Köszönjük szépen Bóni úrnak, és gratulálunk a jelentéstevőnek, ezzel rátérünk a szavazásra, kollégák. Az első jelentés, amelyről szavazunk kell, tehát az Ukrajnáról szóló Gabriel jelentés. Egyébként üdvözlöm a vendégeket is, akik megérkeztek ide időközben. Miután február 27-én lezárult az utolsó trilógus, és a koreper is megerősítette. Ügyrendi felszólalás? A tolmácsok sajnos nem hallják a felszólalót, mert mikrofon nélkül beszél. Rendben, bárki, akinek nincs itt a szavazókártyája, az jelezze, kérem. Tehát Február 27-én volt az utolsó trialógus, a Koreper pedig december 20-án megerősítette a döntést, ezért most szavazhatunk az Ukrajnáról szóló vízumliberalizációról. Bóni úr az imént ismertette a dossziét. Akkor szavazunk is. Megnyitom a szavazást. Fontos, ez persze, hogy fontos Ukrajna szempontjából mindenképpen. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva, 39 igen, 4 nem szavazat egy tartózkodás mellett. Haladunk azonnal tovább következő szavazásra. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma a következő. Haláhó úr, a jelentéstevő kérje szót, nem? Akkor szavazunk is. Ez a szavazás amelyre most rátérünk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva. 43 igen, egy nem szavazat, két tartózkodás, gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig a tárgyalások megkezdéséről szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. 41 igen, 2 nem, egy tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevőnek, és a szavazás végéhez érkeztünk. Azonnal folytatjuk is a napirendünk 11-es pontjának megtárgyalásával. Azokat, akik elhagyják a termet, kérem, hogy csendben tegyék azt. A 11-es napirendi pont a következő. Jelentés a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolás és gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. december 31-i Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv végrehajtásáról. Nagyon fontos napirendi pont ez azon kollégek számára, akik itt kívánnak maradni, és részt kívánnak venni a vitában, úgyhogy kérem, akik elmennek, azok csendben tegyék. A tagállami végrehajtás határideje december 18-a volt, és egy mélyreható ö, elemzést kellett készíteniük a tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról. 2016. decemberében tette közzé az első végrehajtási jelentését a bizottság, értékelve különösen a 25-ös cikk hatását, amely a különböző vonatkozó internetes tartalmakhoz való hozzáférés tilalmáról szól. Először a bizottságnak szeretném megadni a szót, úgy tűnik, a bizottság képviselője még nincs itt. Úton vannak, mondják nekem. Hát, ez egy ilyen nap, elnézést kérek, mondja az elnök. Megadtam volna a szót a bizottságnak, de a bizottság úton van még, úgyhogy akkor egy rövid szünetet kell tartanunk. Mert a bizottság úton van, hogy bemutathassa itt előttünk a végrehajtási értékelést. Hát sajnos ez egy ilyen nap. This, this is true. The commission is late, Birgit, that's true. A bizottság késik, Birgit, így van. Ez egy könyv címe is lehetne, a bizottság késik. You understand Mr. Wilmot is here from the commission. Úgy tudom, hogy Wilmot úr megérkezett a bizottság részéről. Itt van? Elhelyezkedett? Igen, itt vagyok. Elnézést kérek. Semmi gond. Röviden meg is adom ennek a szót, hogy mutassa be a végrehajtást értékelő jelentést. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Graham Wilmot vagyok a DG Home-on belül a kiberbiztonsággal vagy kiberbűnözéssel foglalkozó osztály vezetője vagyok. Kiberbűnözéssel és a gyermekek szexuális bántalmazásával foglalkozunk az online közegben. A gyermekek szexuális bántalmazás és szexuális kizsákmányolása elleni irányelve egy ambiciózus átfogó jogi eszköz, amely holisztikus megközelítést tesz lehetővé ezen bűncselekményekkel szemben. Ide tartozik a vizsgálatok végrehajtása, a büntetés, a áldozatoknak nyújtandó támogatás és a prevenció. Decemberben az Európai Bizottság két jelentést fogadott el. Ezek a tagállamok által végrehajtott intézkedéseket helyezik előtérbe, és nem annyira a konformitást, a szabályoknak való megfelelést helyezik előtérbe. A végrehajtást értékelő jelentés célja, hogy meghatározzuk, hogy a tagállamok végrehajtották-e megfelelő jogszabályt, ez lezárult, a konformitást vizsgáló folyamat azonban még, foly, még tart, és a tagállamokkal egyeztetnünk kell majd. Először is, ami a két konkrét jelentést illeti, az átfogó jelentés mindennel foglalkozik, kivéve a 25-ös cikket. A jelentésből azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy hatalmas előrelépés történt a tagállamokban. A büntető törvénykönyv változtatása szempontjából, az eljárások streamlining szempontjából és az együttműködési projektek létrehozása szempontjából azért, hogy a nemzeti, a nemzetállami tagállami szereplők közötti együttműködést elősegítsék. Három területet azonosítottunk, ahol több lépésre lenne szükség. Először is, ami a megelőzést illeti, úgy tűnik ez a leggyengébb terület a tagállamokban, különösen ami a preventív intervenciós programokat és intézkedéseket illeti, valamint az önkéntes jellegű intézkedéseket a büntetőjogi eljárás előtt vagy után. A második terület a védelem, illetve a támogatás a gyermek áldozatok részére. Főként akkor van gond, amikor az áldozat életkora nem teljesen egyértelmű, a családoknak nyújtott támogatásban és a büntetőjogi eljárás során nyújtott támogatásban is gond van. A harmadik terület, ahol további lépésekre lenne szükség, a vizsgálatra és a büntető, büntetésre vonatkozik, különösen olyan esetekben, amikor súlyos bűncselekményekről van szó. Három dolgot emelnék ki. Szexuális bántalmazás a fenyegetések révén, gyermek kényszerítése arra, hogy pornográf cselekvésben vegyen részt, illetve a gyermek pornográfiához való szándékos hozzáférés. Ezek lennének az elsődleges jelentés megállapításai. Ami a 25-ös cikkről szóló jelentést illeti, illetve a vonatkozó weboldalak tilalmáról szól, azt mutatja, hogy hatalmas előrelépés történt a tagállamokban a gyermekek bántalmazásához kapcsolódó internetes oldalak blokkolása területén. Sok tagállam saját területén bizonyos tartalmakhoz való hozzáférést megtiltotta, és sok esetben ilyenkor el kell távolítani az internetről ezeket a vonatkozó tartalmakat. Azonban vannak olyan területek, ahol további lépésekre lenne szükség, és ezeket a parlament 2015-ös állásfoglalása is azonosította ebben a témában. Ami a következő lépéseket illeti, ezek a jelentések elsősorban a jogszabályokat értékelek, és nem is annyira a gyakorlati végrehajtásokat, ez utóbbi érmét dolgozunk jelen pillanatban. Nem kívánunk az irányelv módosítására javaslatot tenni, úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne még kivárni, hogy a meglévő irányelvet teljes körűen átültessék a gyakorlatba. Továbbra is támogatást adunk a tagállamoknak, biztosítva, hogy megfelelő szintű legyen a végrehajtás, ez két formában valósul meg. Először is jogi elemzésre van szükség, ellenőrizvén, hogy a nemzeti rendelkezések teljesen átültetik-e a gyakorlatba az irányelv rendelkezéseit, és hogyha szükség van, akkor a szerződések adta lehetőségekkel élünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő végrehajtást és a teljes körű végrehajtást. Aztán az Európai Unió egész területén eh, részt eh, előmozdítjuk a tapasztalatcserét, és megfelelő projektek finanszírozását is segítjük. Például a tájékoztató anyagok szétosztását, terjesztését szeretnénk elősegíteni partnereinkkel. Továbbra is támogatjuk majd az Interpolt, Interpolt több mint 3 millió eurónyi összeggel, amelyet egy adatbázisra költünk, amely a gyermekek szexuális bántalmazására és kizsákmányolására vonatkozik. Európai szintű tájékoztató és felvilágosító programokat is támogatunk, és emellett a globális együttműködést és a bevált gyakorlatok megosztását is elősegítsük. Egy olyan hálózat révén, amely 45 országot foglal magában, és amelynek célja, hogy segítse a vizsgálatokat, felhívja a közvélemény figyelmét erre a problémára, és csökkentse a gyermekpornográfiához való hozzáférési lehetőségeket. Volt továbbá egy Egyesült Királyság indította kezdeményezés is, amely több mint 70 országot ölel fel, és jelentős szervezeteket is. Zárásképpen úgy gondoljuk, hogy az irányel végrehajtása nagyon nagy előrelépéseket hozott, de ahogyan a parlament 2015-ös állásfoglalása is kiemeli, sok olyan terület van, ahol többre lenne szükség, és ezeket a jövőben mindenképpen megvizsgáljuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk, hogy az elnök köszönöm. A jelentéstevőnknek adok szót, Anna Maria Korácsa tessék. Köszönöm, Claude. Köszönöm a bizottságnak is ezt a kiváló jelentést, amely nagy szerepet játszik a munkánkban. Ezzel, az, egy, ezzel egy időben én egyetértek az Európai Bizottság értékelésével, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy megértsük, hogy hogyan működik az irányelv a gyakorlatban. Az Európai Bizottság tud bennünk, nekünk további információt adni április 25-én a meghallgatáson. Persze nem egyszerű a, a tagállamoktól megkapni ezt az értékelést, de szeretnénk nagyobb, több információt kapni. Az Európai Parlament kutatói készítettek egy tanulmányt, és ebben kiemeltek egy elemet, amit mindenképpen javítani kell, ez a megelőzés. Időközben az árnyék jelentéstevői csapatommal már találkoztunk, összeültünk, és elézetes munkát kezdtünk meg. És el kell, hogy mondjam, hogy sokan, sokunkat sokkolt az, amit az Európol és az Interpol is mondott nekünk, hogy mi minden történik a Deep Web-en, a Dark Web-en, a gyermekek e, kizsákmányolása akár két éves korban is. Ez valóban e, egy aktuális probléma. A tagállamokban volt előrelépés, ezt el kell ismerni az irányelv végrehajtásában. A civil társadalom is nagyon fontos e, szerepet játszott tudatosság kiépítésével, az áldozatokra való figyelem felhívásával. Azonban ez mind az online, mind az offline bűnesetekre, bűncselekményekre vonatkozik az az irányelv, minimális szankciókat tartalmaz, megelőző intézkedéseket. Emellett világosan szeretném tenni azt is, hogy itt most nem az internet szabadságáról van szó, itt a bűncselekmények, a bűn bűncselekmények elleni fellépésről van szó, a legsebezhetőbb és a leg rászorulóbb csoportról, a gyermekekről. Hogyan tudunk a gyakorlatban jobban együttműködni? A határon átnyúló um, bűncselekmények nagyon nagy problémát jelentenek, és nagyobb együttműködésre van szükség a tagállamok között. A gyermekek kizsákmányolására specializált bűnszervezetek nagyon professzionálisan működnek, és a tagállamoknak nagy összefogásra van szükségük ellenük. Az én jelentésemben szeretnék azonosít, szeretném azonosítani a végrehajtás hiányosságait, konstruktív módon párbeszédet szeretnék kezdeményezni a tagállamokkal, ajánlásokat szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a végrehajtást javítani, tisztázni azokat a területeket, amelyek nem eléggé világosak, erősíteni a jogbiztonságot, megvalósítani a végrehajtást, facilitálja a végrehajtást, és az új bűncselekmények azonosításában is fontos szerep van. Ezeknek a száma növekszik, miután elfogadtuk az irányelvet. Három, négy év végrehajtás esetén ezek során egyre növekedett a bűncselekmények száma, nagyon sok olyan fiatal van, akik az interneten nőnek fel. Emlékeztetni szeretnék egy konkrét példára. Olyan fiatalokról beszélünk, akiknek az életét tönkre teszik. Egy fiatal lány például öngyilkosságot követett el, és ez egyre inkább növekvő trend, élőben a Facebookon követnek el öngyilkosságot a fiatalok Ez a e, bosszú pornográfia, ami e, ilyen név alatt e, mm, beszélhetünk erről. Aztán a diszkókban, ami történik, megerőszakolnak fiatalokat, aztán az ezekről készült felvételeket Facebookra vagy más szociális média platformokra fölteszik, és azt gondolják, hogy ez vicces. Tehát fiatal lányok, fiatal nők kizsákmányolásáról van szó. Egyre nagyobb, sokkal szorosabb együttműködésre van szükség az iparral, Struktúrált önszabályozásra van szükség, és arra kell ösztönöznünk őket, hogy segítsenek nekünk az áldozatok felkutatásában, hogy együttműködjünk a bűnöldöző szervekkel, megosszuk a felelősséget. A gyermekek jogairól szóló Intergroup és a, és a Néppárt együtt tanulmányokat készítetett, nagyon érdekes és jó tanulmányokat, amelyek dokumentálják, hogy az interneten a gyermekek kizsákmányolása milyen elterjedt és rettenetes jelenség. Elmondtam már azt is, hogy a megelőzésre kell koncentrálnunk, tehát eh, meg kell határoznunk, azonosítanunk kell az esetleges potenciális elkövetőket, és meg kell néznünk, hogy mit lehet tenni a visszaeső bűnözőkkel. Ez is egy súlyos probléma. A bűncselekményt ugyanazok a személyek ismétlik meg. Hogyan lehet javítani a eh, szexbűnösökről szóló eh, információkat, eh, hogyan lehet őket jobban megérteni a tagállamoknak, az információk megosztása nagyon fontos, a hotline-ok és a helpline -ok megosztása is nagyon fontos, és javítani kell az, a bírói együttműködést. Elnök úr, ez a bevezető, arról, hogy hogyan látom ezt a jelentést, és várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, a bizottsággal és az elnökséggel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket. Griszbek asszony és Skripek úr. Ön is árnyék jelentéstevő? Igen, tudom, hogy ön mindenki nevében hozzászól. Na, három árnyék jelentéstevő van itt. Nem, négy. Öt árnyék jelentéstevő. Birgitta a szociáldemokraták nevében, elnézést. Tudom, hogy mindenkit érdekel ez a téma. Thank you, Chair. No problem. But unfortunately, Miriam Dali, who is a... Köszönöm szépen. Miriam Dali a jelentéstevő, árnyék jelentéstevőnk, és nem tud itt lenni. Vissza kellett mennie hazájába. Úgyhogy az ő aggodalmait szeretném megosztani itt mindenkivel. Persze üdvözöljük, hogy az Európai Bizottság végrehajtási jelentést készít, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy egy kicsit tovább tartott ez, mint ahogy eredetileg terveztük, tervezték. De most már végre elkészült, és a szakbizottságban sor kerülhet erre, erre a vitára. A két jelentés utal arra, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között. A különböző tagállamoknak többet kell tenni annak érdekében, hogy online védelmet nyújtsanak a gyerekeknek. Azt is tudni kell azonban, hogy sok tagállam által adott információ sajnos nem volt teljesen teljességre törekvő, úgyhogy nem lehetett a, jelent, a, nem lehetett a teljes végrehajtásról beszámolni. Nagyon fontos az új terjedő jelenségekről beszélni, mint például a bosszú pornográfia, az, e, az oktatási kampányok fontosságáról, illetve az a gyermekek szexuális, online szexuális kizsákmányolása elleni nagyobb szerepvállalásról. A szociális média, mint például a Facebook, nagy, nagyon komoly bírálatot kapott azért, mert a gyermekek visszaélésével, kizsákmányolásával kapcsolatos bejelentésekkel 80%-ában nem reagált. Ez semmibe veszi a gyermekek és a jogot betartó emberek jogait. A jelentéstevővel és a többi árnyék jelentőstevővel eh, szeretnék együttműködni az elkövetkezendő hónapokban, és várom a májusi eh, konferenciát, meghallgatást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Birgit. LKR nevében Skripek képviselő, köszönöm szépen. Lenne néhány javaslatom a bizottság felé. Az Európai Bizottság úgy tartja, hogy a tagállamokban megvalósul a végrehajtás, és ezért nem javasol módosító javaslatot. Most ezt a jelentést hogyan, vagy ezt, ez a jelentés, vagy ez az irányelv hogy segít azokon a gyerekeken, akik már most, most, akik most éppen szexuális rabszolgaságra vannak kényszerítve? A pornográfia fogyasztása, vagy kiskorúakat tartalmazó pornográfia fogyasztásával kapcsolatban mi a helyzet, illetve még egy téma, ami nagyon érdekel engem, még akkor is a svéd modell elfogadásával csökkent az ügyességi fellépés, vannak-e egyéb mechanizmusok, amelyek ennek az irányelvnek a hatékonyságát növelni tudják? És most szlovákul szeretném folytatni. Beszélhetek szlovákul? Thank you. <clears throat> Aj v tejto chvíli, zatiaľ čo tu sedíme a diskutujeme. Köszönöm szépen. Amit itt ülünk, és ennek a törvénynek, jogszabálynak a végrehajtásáról beszélünk, a tagállamokban ennek során gyerekek vannak, akiket bántalmaznak. Ez egy nagyon nyugtalanító helyzet, főleg olyanok számára, akiknek vannak gyerekei. Ami a végrehajtást illeti, 600 jogi rendelkezés van, a szexuális kizsákmányolás áldozatainak védelme érdekében, és ezt a jogszabályt teljes mértékben végre kell hajtani. Tudjuk, hogy ez egy bonyolult probléma, azt is tudjuk, hogy az ok is bonyolult, és a pornográfiától, a pedofil pornográfiától való függőség is súlyos probléma. Ennek a magatartásnak a megváltoztatására nem csak a feljelentéseket eh, számát kell növelni, hanem a segítségnyújtást és a pszichológiai segítségnyújtást, hogy ezeknek az embereknek a gondolkodása megváltozhasson, megváltozzon. Eh, persze nem várhatjuk azt, hogy valaki egyik napról a másikra már más megváltozik a magatartása. A pornográfia és a pedofília esetében a legsúlyosabb függőségről van szó. A magatartás megváltoztatása nagyon fontos. Foglalkoznunk kell azzal is, hogy a média hogyan foglalkozik a szexualitással. Nemzeti eh, képviselőként én kezdtem, belekezdtem egy kampányba, hogy felmutassam, hogy egy mestelen, mesztelen testet eh, nem szabad ehm, a médiában eh, megalázó módon ábrázolni, vagy áruként Mert ha ez így van, akkor az, ez is hozzájárul a szexuális függőséghez. Se a gyerekeket, se a felnőtteket nem szabad nem, nem szabad őket kitenni annak, hogy olyan szinten legyenek kitéve eh, a mesztelen testek látványának, hogy ez eh, pornográfiától való eh, függőséget okozzon. A gyermekek ártatlanságát védeni mindannyiunk feladata. A jelentéstevőt támogatni fogom abban, hogy igyekezzük megoldást találni minél gyorsabb végrehajtásra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kriszbek asszony, az Álder Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szó gyorsan ezzel a témával kapcsolatban. Véleményem szerint ez egy nagyon fontos téma, és stratégiai szempontból mind a legsebezhetőbb csoport védelme érdekében, mint pedig amiatt is, hogy milyen képet adunk Európáról. Azt gondolom, hogy mindannyian mindannyian, mindannyiunknál nyitott fülekre e, talált ez a javaslat. Köszönöm a bizottságnak, hogy ezt benyújtotta. Azt mondom, hogy sürgős a dolog, hiszen ez a téma ugyan mindannyian már lassan elsüllyedünk a fontos témák e, hegye alatt, de ez azért mégiscsak kitűnik ezekből hiszen figyelmezt, hiszen e, felráz bennünket a tagállami helyzet, illetve az, eh, ON, az NGO-k, az Europol eh, és eh, az általános ismeretek fényében, és az ezen szervezetek által elmondott információk fényében mindannyian, mindannyiunkat felrázott ez, ami történik az interneten és offline, ez részben már elfog, részben rettentő méreteket ölt, és abszolút elfogadhatatlan. Nagyon fontos, hogy a munkákat célzottan folytassuk, a jó gyakorlat megosztása, a tagállamok segítése ezen rettenetes bűncselekmények feltárásában nagyon fontos. Két kérdés nagyon gyorsan, már akkor is tudom, hogy hát elcsúsztunk időben. A jelentés elég világos, és elég realista is. Valóban sok tennivalónk van még annak érdekében, hogy az irányelv elérje teljes lehetőségeit a büntetőjogi válasz, válaszok, reakciók, a segítségnyújtás, stb. keretében. Én tudom, hogy hat éve folyik már a végrehajtás ennek az irányelvnek, de olyan különbségek vannak a tagállamok között, hogy ez már szinte egy foltvarásos szűnyegre emlékeztet. Úgyhogy nyilván nagy akadályok is vannak, amelyek a végrehajtás útjában állnak. De mivel ez rendkívül prioritásos és sürgős helyzet, ezért ezt előre kell venni. A tagállamok által használt eszközök, hotline-ok szerepe fontos. Több modell is létezik, az NGO-k részéről, a közszervezetek, magánszervezetek részéről meg tudta állapítani, hogy egyes modellek jól, jobban működnek-e, mint mások, vannak-e példaértékű eszközök. Másodszor a hotline-ok -ok megfelelően felszereltek-e, Nemrégiben néhány hónapja részt vettem egy rendezvényen, tehát a, itt a hotline-ok, -ok, az hangzott el, hogy a hotline-ok -ok nem férnek hozzá a tartalomhoz, hát akkor hogyan tudnak reagálni, hogyha nem tudják, hogy milyen rettenetes cselekményekre kerül sor. Ami pedig a finanszírozást illeti, ez is egy fontos téma ahhoz, hogy a tagállamokat megfelelően tudjuk kísérni és segíteni. Az utolsó kérdésem pedig, az Egyesült Államokban a törvény lehetővé e, teszi e, a tartalom után követését tehát tulajdonképpen követik a tartalom DNS-ét, hogy úgy mondjam, és ez újabb és újabb bűncselekményekről lep, rántja le a leplet, ez a pornográfia és gyermekpornográfia esetében kifejezetten fontos. Mi a helyzet ezzel Európában? Ezt elképzelhető-e ennek a módszernek az alkalmazása, hiszen ezen bűnözők ellen ez talán egy hatékonyabb eszköz lenne, és megmutathatnánk, hogy mi európaiak nem tudjuk ezt tolerálni. Köszönöm. Köszönöm, Natali. Csintessé. Anna Maria. Elmúlt egy óra. Jean eh, nem fog hozzászólni. Nagyon hosszú volt a délelőtt. talán egy percben, hogyha összetudnád eh, foglalni, ha csak az Európai Bizottság nem akar válaszolni eh, a Natali kérdésére. Én köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát és a konstruktív együttműködést. Az Európai Bizottság akar-e válaszolni Natali Griszbeck kérdésére? Certainly, Chair. Yeah, I think it was questions from... Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést kaptunk, két képviselőtől kaptunk kérdést, ami a késlekedéseket illeti, illetve a határidőt, egy néhány eh, tagállam tájékoztatott bennünket a végrehajtásról, 15 tagállam ellen azonban el kellett kezdenünk a eh, szerződésszegési eh, eljárást a késedelmes transpozíció miatt. Ami a megelőzést illeti, egyetértünk azzal, hogy ez egy kulcsfontosságú téma a helyzet javítására. A lehető legjobb érték a legjobb hatás elérésére. Az elkövetkezendő hónapban pontosan erre fogunk koncentrálni, hogy a tagállamok hogyan transzpozálnak, és együttműködünk velük ebben, és ha szükséges, akkor a szerződés szegési eljárásokat benyújtjuk. Ami a svéd modellt illeti, az irányelv már most azt mutatja, hogy a gyermeket nem kriminalizálják, a, ez, a kereslet csökkenése attól függ, hogy az elkövetők, potenciális elkövetők milyen támogatást kapnak. Ez a megelőzési intézkedés csomag részét képezi, és ez a végrehajtás nyilván javítja majd. Ami a hotline-okat illeti, jelen pillanatban egy olyan hotline van, ha jól tudom, az olasz, amely nem kap hozzáférést a tartalomhoz, és a hatóságokkal e, kapcsolatban vagyunk, hogy e, megpróbáljunk változtatni ezen a legjobb gyakorlatok kicserélése keretében. Végül pedig, ami a proaktív e, megközelítés az ipar részéről és az USA modell, egy pillanat. So known content can be characterized Tehát ez a gyors technikai azonosítást jelenti eh, annak érdekében, hogy az újra feltöltést megakadályozzuk eh, az internetre. Azt hiszem, hogy ezzel sikerült a legtöbb ponton végigmenni, illetve egy dolog van még, ami arról szól, hogy melyek a legjobb technikák, legjobb administratív intézkedések, illetve jogszabályok, amik a legjobban működnek. Ez a dolgunk, a munkánk részét képezi. Tehát az elkövetkezendő hónapokban dolgozunk ezen, hogy tagállamoknak segítséget nyújtsunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Május 30-án eh, mutatja be Anna Maria jelentését. Köszönöm a munkát az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönöm mindenkinek. És ezzel lezárom a ma délelőtti ülést. We have a very strange half hour meeting in the afternoon for anyone who would like. És délután lesz még egy fél órás ülés, két óra 30-kor. Köszönöm szépen, kedves kollégák, és remélem találkozunk délután.